is that okay? Yes. Uh, interpretation, uh, we have all the languages available except Croatian and Milyen nyelvek állnak rendelkezésre? Jó reggelt kívánok! Um, látogatóink vannak a Barcelonai Egyetemről, egy látogatócsoport. Üdvözlöm őket master programban politikai vezetést és kommunikációt tanulnak, úgyhogy remélem, hogy ma is majd látnak valamit ebből a politikai vezetésből. Úgyhogy legalább önök itt vannak, ha túl sok képviselő nincs is jelen. Holnap is lesz egy látogató csoport a De Poitiers Egyetemről, hát erre majd holnap fogok visszatérni. Még egy dolog, amiről szeretnék tájékoztatást adni, van egy kis bonyodalom. 10 órakor ugyanis, tehát ma 10 órakor valamennyiünket ugye meghívtak egy rövid megemlékezésre. Ma egy évvel történt a brüsszeli merénylet, és a Heavy Cycle nél lesz egy megemlékezés, hát mindenki maga dönti el, hogy át akar-e menni oda, és részt akar-e venni ezen a megemlékezésen. Ez nyilván egy kis problémát jelent majd az ülésünkön, de hát valamennyiünket érint ez. Ezt most megemlítettem, és majd 10 órakor eldöntjük, hogy mit is csináljunk. Azután termet kell majd cserélnünk ma is, és holnap is. Ma késő délután 5 óra és 6 óra 30 között át kell mennünk egy meghallgatásra, a Juri val együtt lesz ez a meghallgatás. Mindig azt szoktuk meg, hogy más szakbizottságok jönnek hozzánk a mi termünkbe, de most azt mondtuk, hogy jó, rendben van, akkor mi átmegyünk a Juri termébe, ez pedig a PHS 4001 B001-es terem. hát ez még csak délután lesz. Nincs kifogása senkinek. Akkor ez azt jelenti, hogy elkezdhetjük az első napi rendi pont megvitatását. Ja igen, kérem, hogy hagyjuk jóvá három ülésünk, a novemberi, január és a februári ülés jegyzőkönyvét. Igen, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyveket. A negyedik, ötödik és hatodik napi rendi pont következik, az ügynökségek. Ez azt jelenti, hogy a három tripartit módon működő ügynökség, a Szelefop, az OSA és a Eurofound szabályozása változik meg. A szedefokkal kezdjük. Szander asszony az előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amióta 1975-ben létrejött a e, SZEDEFOP, az ügynökség megtalálta a helyét az európai programok e, között, saját tevékenysége nagyon jól ismert. Néhány éve a CEDEFOP munkájának a középpontjában már nem csak a képzés, szakképzés áll, hanem a kompetenciák és a képesítések is. Ennek az a célja, hogy hozzáigazodjunk a társadalmi gazdasági változásokhoz, a digitalizációhoz. A CEDEFOP felkészül a jövőre, hiszen Európával kapcsolatos kompetenciákkal is szó van e, ezen képzések keretében. A Cerefoppal kapcsolatban üdvözlöm a bizottság javaslatát, amelynek két fontos célkitűzése van. Az első jobb jobban össze kell egyeztetni az ügynökségek feladatait, a jelenlegi, jelenleg gyakorolt tevékenységük a képzés, oktatás, szakképzés területén jobb koordinációra van szükség. Másodszorban ugyanígy jobb közelíteni kell egymáshoz a három ügynökség alapító, alapításának a jogszabályi szövegét, így módon is megkönnyítve a működésüket. Most átérnék az én jelentésemre. Több érintettel is tárgyaltam, akik a CEDEFOP-nál dolgoznak, vagy bármilyen közülük is van, vagy a CEDEFOP-pal, és a tőlük kapott információk alapján azt tudom mondani, hogy a javaslataim nem azt célozzák, hogy mindent módosítsunk. Most ugye folyik az ügynökségek értékelése, ahogy ezt az előbb említettem, és nyilvánvalóan észszerű hogy ha az ezzel kapcsolatos munkát most végezzük el. Ugyanakkor a javaslataimban nem akarok mindent együtt kezelni, nem az a cél, hogy bármilyen módon is korlátozzuk ennek az ügynökségnek a működését. Tehát a jelenlegi működésből indulunk ki, munkadók, munkavállalók, plusz együttműködés a tagállamokkal és az európai intézményekkel. Hát, mint mondtam, többekkel beszéltem erről az irányítási struktúráról. Három területen javaslok módosításokat. Először is az ügynökség feladata, a misszió, a ügynökség küldetése. És ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy a CEDEFOP dolgozzon a bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek számára egyaránt. Az igazgató tanács az a szerv, amely meghatározza az ügynökség működésének az irányvonalát, és az igazgató továbbra is felelős a mindennapi munkáért, valamint a személyzeti ügyekért. Még két módosító indítványt teszek. Az egyik a tájékoztatás, az információ, itt azt javaslom, hogy az OSA és a Eurofound is kapjanak tájékoztatást. Azaz a három ügynökség egymást kölcsönösen tájékoztassa a saját tevékenységéről, és azt javaslom, hogy az OSA és az Eurofound megfigyelőként mindig vegyenek részt a CEDEFOP igazgató tanácsának az ülésén. Még egy dolog, még egy javaslat részemről. Itt eh, megint csak az információs cseréről van szó. A végrehajtó bizottság ülése után a ö, eh, csoportok koordinátorai adhatnak tájékoztatást a saját tagjaiknak. Néhány módosítás eh, érinti a pénzügyi helyzetet. Itt racionalizálásra és optimalizálásra van szükség költségek tekintetében. A jelentésemnek ebben a részében azt eh, javaslom, hogy az ügynökség eh, ne nyithasson irodákat tagállamokban a Brüsszelben kell, hogy dolgozzanak a munkatársak. Nem látom indokoltságát annak, hogy más tagállamban is nyisson irodát a CEDEFOP. Az ügynökség lehetővé teszi külső fordító szolgálatok igénybe vételét, a költségek csökkentése és a gyorsabb reagálás érdekében. Ezek lennének a javaslataim, elnök asszony. Természetesen rendelkezésükre állok, hogyha kérdések vannak, és örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Szandér asszony. Kávé Sambon kollega következik a Eurofund kapcsán. Ön felírtam önt a listára, López úr, most pedig Kári Sambon kollega következik, ahogy jeleztem. Ahogy akarja elnök asszony, de itt több mindenről is beszélnünk kell. Nincs árnyék előadó a cedefop kapcsolatban. Tehát lezártuk a napi rendi pontot? Nem értem most az eljárást. Nem, én nem. Itt három különböző ügynökségről és három napi rendi pontról van szó. Én majd akkor kívánok szót kapni, hogyha másik két ügynökséggel kapcsolatos pontot lezártuk. Tehát ha bárki még a CEDEFOP-hoz hozzászólna, azt most hallgassuk meg. Hát így is szerepel ez a programban, negyedik, ötödik, hatodik pont, külön napi rendi pontok, tartsuk be ezt. Nos, eh, egy olyan munkamódszert alkalmaztunk, eh, aminek az alapján először meghallgatnánk az előadókat, és utána az árnyék előadókat de hogyha ön kívánja, akkor először hallgassuk meg a CEDEFOP árnyék előadóit, és amennyiben itt van, megadnám a szót. Riel López, Emilio Pávelt helyettesíti, akkor parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Pável nevében szeretnék ma felszólalni az árnyékjelentéstevő által elkészített vélemény, és egyébként én ezt zárójelben mondom, hogy majd szeretnék árnyékjelentéstevőnek jelentkezni jó magam is. Nos, Pável szeretett volna először is mindenkinek köszönetet mondani a munkáért. Nagyon jó együttműködés alakult ki. A perspektíva közös volt. A decentralizált megközelítés nagyon fontos számára, de ugyanakkor úgy gondolja, hogy ennek a rendeletnek az aktualizálását minél hamarabb meg kell valósítani, hiszen hármas jogalappal is rendelkezik a szerződésekben. És aztán fontos az ügynökségek vezetőségének kérdése is, itt egy stratégiai jellegű megközelítésre van szükség, illetve a centralizált Európai Uniós hatásköröket nagyobb szabadsággal kellene kezelni. Fontos lenne számára az is, hogy különböző Európai Uniós szinten valósuljon meg ez a munka, és ehhez arra van szükség, hogy a nemzeti szervekkel is szorosabb együttműködést alakítson ki. Azt gondolom, hogy ennek a rendeletnek az felülvizsgáltának ez az egyik legfontosabb célja. És fontos lenne azt is végig gondolni ebből a szempontból, hogy az Európai Unió legkisebb ügynökségeinek működésére mindez milyen hatással lesz. Ugye 2020-ig kell végig gondolnunk a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR-árnyék előadója Zsana Sicánka. Parancsoljon. Remélem, hogy jól hallanak. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Valóban a CEDEFOP ügynökség egy nagyon fontos és nagyon jól működő ügynökség, csak aláhúzni tudom, amit az előadónk is elmondott. Az a véleményem, hogy jelenleg igazából nincs értelme annak, hogy új tagállami irodákat nyissanak. A tevékenységet a hatékonyság érdekében jobb koncentrálni. Itt a szakképzés támogatásáról van szó. Gond van az angolt tolmácsolással? Akkor még egyszer megpróbáljuk. Kérem, hogy hússa neki újra. Jó, akkor még egyszer köszönöm szépen. Nem eh, szeretnék hosszasan eh, beszélni és eh, nyújtani a vitát. Elnök félbeszakítja. Akkor angolul azt mondanám, hogy az ügynökség valóban egy nagyon jó munkát végez, és egyetértek Sander asszonyjal, az előadóval, egyetértek eh, az általa elmondottakkal, hatékonyság szempontjából nincs szükség több ilyen liaison bíróra, azaz tagállamokban eh, nem eh, szükséges irodákat nyitni. Módosítókat fogok benyújtani, de kolléganém nagyon jó munkát végez, és várom bele az együttműködést. Köszönöm szépen. Az ALDE képviseletében Marian Harkin nincs itt. Akkor a GUE képviseletében Kuneva képviselőasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A CEDEPOP munkáját két ok miatt is nagyon fontosnak tartom. Egyrészt munkahogyi kérdésekkel foglalkozik, képzéssel, szakképzéssel, minden támogatást meg kell adnunk, hogy a CEDEPOP minél jobban tudjon működni. Egy olyan ö, szervezetről van ö, szó, a szakképzés fejlesztési központ olyan ö, szervezet, amely egyfajta kovász vissza az Európai Unió sok tevékeny, sok országában folyó tevékenységnek a szakképzés területén. Természetesen nekünk is segíteni kell azt, hogy a CEDEFOP-nál végzett munkát figyelembe vegyék az érintett ágazatokban is. Azaz valóban legyen létjogosultsága a CEDEFOP-nak, és így általában ezeknek az ügynökségeknek. Ez különösen fontos a szakképzés, a kvalifikáció, képesítések területén. Úgy kell kialakítani a munkát, hogy a technológiai változás, fejlődés támasztotta új igényeknek is meg tudjon felelni a CEDOFOP. Szander asszony jelentéséhez majd um, benyújtunk módosító indítványokat. Szerintem kitűnő munkát végez Szander asszony. Fontos uh, az is, uh, hogy javaslatot tesz arra, hogy erősödjön a koordináció a SZEDEFOP és uh, más, ugyancsak foglalkoztatási munkahelyi kérdésekkel foglalkozó EU-s intézmények között. Meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió hogyan tud hozzájárulni a szakmai képesítések, készségek fejlesztéséhez, erősítéséhez, hiszen Európának mindenre nagyon nagy szüksége van. Nagyon fontos ez azzal összefüggésben is, hogy az Európában foglalkoztatott emberek megfelelő képesítéssel, képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek, mert csak így tudnak munkához jutni. Tesz, a szerefog tevékenysége Tesszaloniki számára különösen fontos, és biztos vagyok abban, hogy a munkánk nagyon jó eredményt fog hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jean Lambert következik. Köszönöm szépen. És köszönöm kollégámnak, hogy váltott angolra, ez is jelzi a jó együttműködést. Szander asszony jelentésében nagyon érdekes gondolatokat fogalmazott meg. Tetszik nekem, ahogy foglalkozik azzal, hogy lehetne erősíteni az ügynökségek közötti együttműködést. Ez nagyon fontos. Valamint a két ügynökség, másik két ügynökség vegyen részt az igazgató tanácson megfigyelőként, ez is egy nagyon észszerű javaslat. Az is jó, hogy a bizottság tájékoztassa az ügynökségeket, hogyha változások vannak a költségvetésben, jelenleg is történik ilyesmi. Talán meg kell még néznünk néhány kérdést, egyáltalán az igazgatóság szerepe, de abban biztos vagyok, hogy jó irányba halad a munka, és együtt fogunk dolgozni az előadóval, és többi árnyék előadóval. Köszönöm szépen. Az EFDD-től nincs itt senki. Ez azt jelenti, hogy az ENF képviselőjének adnám meg a szót. Biszotó asszony nincs itt, de talán Maten úr szól. Merci. Köszönöm szépen. Ennek a rendeletnek a felülvizsgálata a Fede Fopról van szó, továbbképzési ügynökség. Ez technikai értelemben és politikai értelemben is fontos kérdéseket vet fel, és úgy gondoljuk, hogy egyetértünk Szander asszonyjal a javaslatával, és értelmes dolgokat javasolt, és tényleg itt volt az ideje, hogy ilyen hosszú idő után végre felülvizsgáljuk ezt az irány, illetve ezt a rendeletet. Szander asszonynak még azt üzenném, hogy az viszont egy kicsit rossz, hogy hogy alakult az ütemterv. Tehát egy kicsit olyan, mintha a farok csóválná a kutyát. Arra lenne szükség, hogy a konklúziókat beépítsük, amelyeket egyébként csak ennek az évnek a végén fogunk megkapni. Úgyhogy kicsit sajnálatos az, hogy ezt nem fogjuk tudni megtenni, és olyan döntéseket fogunk hozni, amelyek elképzelhető, hogy az év végén majd kiderül, hogy nem is pertinensek, és már akkorra is lejárnak. Alexander asszony. Na, tehát ezt szerettem volna mindenképpen elmondani. Köszönöm szépen. Akkor a következő ügynökség az EU OSA. Megadom a szót az előadónak, Hocsúrnak. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. E, Zawsze oczywiście na wstępie od Köszönöm szépen. Hadd kezdjem én is azzal, hogy köszönetet mondok az előadónak, az ügynökségeknek, és e, az együttműködést is meg szeretném köz- e, köszönni. Az EU ASA ügynökségének a célja az az, hogy biztonságosabb, egészségesebb és termelékenyebb legyen a munka. Együttműködünk a kormányzatokkal, munkáltatókkal, munkavállalókkal, európai hálózatokkal és magán eh, szervezetekkel is. Először is arra van szükség, hogy a bizottság javaslatát az ügynökségek számára megfelelő jelleggel értelmezzük. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően fontos. Megfelelően kell tájékoztatni az ügynökséget eh, minden tagállam helyzetéről. A széleskörű struktúrák módosításáról, a a bürót eh, végrehajtó testület eh, váltja fel. Ezek olyan változások, amelyek a döntéshozatalt módosítják, és lehetővé teszik a, a gyors döntéshozatalt is. Az esetleges érdekösszeütközéseket a programok értékelésénél és a költségek értékelésénél is így jobban el tudjuk kerülni. A cél, hogy erősítsük és tisztázzunk néhány olyan szabályozást, amely elsősorban például a a, te, a felesleges vagy párhuzamos tevékenységeket tárná fel, az ügynökségek közötti tevékenységeket. Ezzel tudnánk a hatékonyságot növelni, nem csak azért, hogy elkerüljük a, az ügynökségek közötti tevékenység átfedéseket, hanem az ex ante és ex post értékelési programokat is megfelelően tudjuk a programozásba bevenni. Hatékonyan tudjuk felhasználni a teljesítménymutatókat. Módosítomban azt is eh, hangsúlyozom, hogy eh, átláthatóságra, világosságra, egyértelműségre van szükség a legmodernebb eh, módszerek felhasználására a kommunikációban is. A legfontosabb, hogy minél nagyobb kedvezményezett kört érjünk el. Éppen ezért fontos, hogy a KKV-kat is bevegyük ebbe a körbe. Nagyon köszönöm. Köszönöm én is. Most az OSA árnyék előadóknak adom meg a szót. Bekerül az első, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, elnézést, bocsánat. Szeretnék először is szívből köszönetet mondani a, az előadónak a munkájáért. Ahogy megbizonyosodtam, rendkívül hozzáértő módon járt el, abszolút profi, és ezzel a munka további részének is kiváló alapot biztosít. Támogatom azt, hogy a három ügynökségi jelentés természetesen szinkronizált legyen, hiszen kompatibilisnak kell lenni, és mindegyiknek megfelelő, hasonló, illetve azonos struktúrát kell, hogy kapjon. Ebben az összefüggésben szeretném jelezni, hogy egy konkrét ponton, talán néhány más apróbb részletben is majd persze be fogok módosítókat nyújtani, de ez az egy konkrét pont talán érdemes arra, hogy egy közös megbeszélést is tartsunk a három előadóval, árnyék előadókkal. Legalábbis, hogy megfontoljuk. Azt hiszem ugyanis, hogy a, a három ügynökség számára tervezett struktúrával kapcsolatban van egy probléma. Alapvetően mindig a strukturális hierarchia, vagy a struktúrának a hierarchiájának az élén egy végrehajtó bizottság állt. Ez alatt volt ugye a, a tehát operatív egységként volt a, a végrehajtó bizottság, és a legfontosabb funkció a végrehajtó bizottság igazgatója, vagy igazgatóasszonya volt. Furcsa módon azonban a bizottsági javaslatban pontosan ez a végrehajtó igazgató személyi felelősségében korlátokat látunk, mellesleg költségvetési felelősségi körében is korlátozásokat terveznek. Úgyhogy Azért szeretnék erről beszélni, mert azt hiszem, hogy ez egy vitathatatlan kérdés. Az, az, az a vezető igazgató, végrehajtó igazgató, amely teljes felelősségi körrel jár el az ügynökség nevében, jog, az ő jogainak a megnyírválását bárki eh, fontolgassa. Van egy megfelelő ellenőrzési, eh, jelentéstételi, értékelési mechanizmus, különösen a felettes eh, szerv, a management board, tehát az igazgató tanács. Semmi ok nincs arra, hogy az ügyvezető igazgatónának, igazgatónak a személyes jogait megnyírbálják. Úgy gondolom, hogy ez Egyetértek akkor, hogyha mondjuk valamilyen hiba van, akkor be kell avatkozni, de nem előre ezt így meghatározni. Nem szeretném, hogyha a 30 éves független gazdasági és politikai eljárás követően azt mondjuk, hogy ez teszi majd hatékonyá az eljárást. Nem, ez épp ellenkezőleg szeretném ezt megbeszélni nyíltan. És személyesen amellett állok ki, hogy az ügyvezető végrehajtó igazgató a a végrehajtó bizottság elnöke legyen. Ez az, amit szeretnék megtárgyalni. Remélem, hogy majd ezzel eljutunk arra az útra, hogy hatékonyság, gyors és szak, megfelelő szakmai döntések születhetnek. Köszönöm. Köszönöm. Krisztenzen úr a következő. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani először az előadónak a jelentés A munkahelyi egészség és biztonság valóban jelentős változásokat tud biztosítani a munkavállalók érdekében, ezért alapvetően fontos, hogy hatékony és erős működésű ügynökség legyen, amely az érintettek, a munkavállalók munkahelyi biztonságát garantálni tudja. Az OSA úgy gondolom az egyik legnagyobb erő a szociális partnerek és a tagállami kormányzatok közti együttműködésben fontos szerepet játszik, ezért az osát és az együttműködést fenn kell tartani, támogatni kell. Örülök annak, hogy konzultatív tárgyalásoknak nézünk elébe az előadókkal, a, a kollégákkal, hiszen így tudunk szilárd alapokat biztosítani az ügynökség igen fontos munkájához. Köszönöm. A következő a list, listámon Weber asszony, de nincs itt. Van-e valaki, aki helyettesíti? Nem akkor az azt jelenti, hogy a GUEN-re térhetünk át. Paloma López Permejo, meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm azoknak is, akik megírták ezt a jelentést, és köszönöm a parlament titkárságának is, mert nagyon hatékonyan dolgozott ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a többi ügynökségre vonatkozó jelentéssel kapcsolatban is. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy az OSSA mennyire fontos munkát végez, az európai egészség, a munkahelyi biztonság, a bevágyakorlatok cseréje területén, és hozzájárul a megelőzéshez és a képzéshez is. Sajnálatos az, hogy az Európai Unió nem volt eléggé bátor ez, ebben a témában, például az endokrin rendszert megszakító um, anyagok kapcsán, vagy um, az um, rendszert megtámadó betegségekkel kapcsolatban. Így a mandátum, amelyet a bizottság javasol, alapvetően jó, lehetne még tovább erősíteni, főként az autonómiával rendelkező hatóságokra vonatkozó részt, és fontos az is, hogy a szociális partnerek részvételét garantálni tudjuk. Egyetértünk a jelentéstevő javaslataival ez utóbbi kérdésben is, de módosításokat fogunk beterjeszteni azzal kapcsolatban, hogy az OSSA megőrizze autonómiáját, önállóságát, és ne legyen túlságosan bürokratikus a rendszer az OSSA esetében, amely bürokrácia egyébként más, más európai ügynökségekre nem is vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. szépen Jean Lambert, a zöldektől megadom a szót. Ahogy elhangzott, én is szeretném a, az igazgató tanács, a végrehajtó igazgató szerepét körbejárni, kapcsolódva a GUE Gult képviselő kollégához. Az összes ügynökségre vonatkozóan valóban biztosítanunk kell, hogy függetlenségük megmaradjon. Ez nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban most sok kérdés felmerül. Egyetértünk azzal is, hogy meg kell nézzük, hogy milyen feladatok vannak, és vannak olyan pontok, amelyekről az előadó is jelzett. Nos, ezzel együtt szeretném megjegyezni, hogy újabb munkát, újabb módszertant is előírunk az ügynökségek számára, de látnunk kell, hogy megvan-e a megfelelő forrás is ehhez, vagy jár-e ezzel párhuzamosan új forrás is, nehogy beleessünk abba a hibába, hogy feladatokat kirovunk, de nem adunk hozzá pénzt, ami az ügynökség számára igen nehéz helyzeteket tud teremteni. De úgy gondolom, hogy a jogszabály áttekintésében ez is helyet kap majd, ezt is aktualizálni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dominik Márten, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagyra értékeljük a jelentéstevő munkáját, és főként azt, hogy ő kimondottan odafigyelt a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdésére a kis vállalkozások terén, tehát a KKV-k, mikrovállalkozásokra gondolunk, mert hát ez általában úgy van, hogy a nagy, nagy cégek megszervezik ezt a kérdést, de a kicsi ö, vállalkozások nem. Pontosan Erről van szó itt. Nem csak egészen pici, vagy kézműves, vagy családi vállalkozásokról van szó, hanem az önálló munkavállalókról, tehát egyéni vállalkozókról, a közösségi munkavégzésre is gondolok, és aztán ott vannak az Uber sofőrök is, akik tulajdonképpen állvállalkozók, vagy hát kényszervállalkozók. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban védjük ezeknek a mm, kategóriáknak a munkáját. Vannak ugyanis olyan munkavállalók, akik nem irodában vagy üzemben végzik a munkájukat. Én szerintem át kellene újra gondolni ennek az ügynökségnek a munkáját abból a szempontból is, hogy ezekre a kérdésekre is odafigyeljenek, nem csak a kommunikációra. Köszönöm. Akkor most átérhetünk a, az Eurofund jelentés árnyék előadóira. So, uh, Vagyis? Floor to Eurofound's uh, <laughs> uh, uh, uh, rapporteur, uh, uh, Mr. Calvé-Chambon. The floor is yours. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Most spanyolul fogok beszélni. Sanders asszony uh, miatt beszélhetnék franciául is ugyan, de miután itt vannak a spanyol barátaink is, és Barcelonából meghívtam egy csoportot is, akik itt ülnek, úgyhogy ezért szeretnék spanyolul felszólalni. Már csak azért is, mert a spanyol nyelv igen fontos nemzetközi szerepet tölt be az Európai Unió a nemzetközi színterén is. Az Eurofund nagyon fontos politikai jellegzetességekkel bír, és vannak olyan különleges helyzetei, amelyek hát hasonlóan a többi ügynökséghez kimondottan őre vonatkoznak. Tulajdonképpen nyitva kell hagyni az ajtókat, de valójában most nem azt akarjuk, hogy integráljuk ezeket az ügynökségeket, vagy fúzionáljuk őket, majd a jövőben ezt meglátjuk, hogy lesz erre szükség vagy sem, de jelenleg nem erről van szó. Mi az, ami bennünket aggaszt? Az, hogy minél hatékonyabb, racionálisabban szervezett, és a lehető legjobban kihasznált Eurofund legyen, és a lehető legeurópaibb jelleggel bírjon. Ezek azok a gondolatok, amelyek a módosításaink megfogalmazásában is vezéreltek bennünket, és a jelentéstevőinknek, ezt el is mondtam, ők egyébként nagyon jó munkát végeznek. Most nem szeretnék most vitát nyitni, arról sem, hogy jókor érkezik-e ez a felülvizsgálat, vagy sem de amennyiben most ezt megtesszük, az figyelembe kell vennünk, hogy az Eurofund, amelyet egyébként én nagyon nagyra tartok, egy ügynökségnél sokkal nagyobb fontossággal bír, mert rávilágít arra, hogy hogy néz ki az európai szociális modell, és ezt ügynökség szinten képviseli. Nagyon jó eredményeket produkált, és a lehető leghatékonyabbá kell tennünk ezt az ügynökséget két részre szeretném osztani a mondani valómat. Egyrészt ugye itt vannak a strukturális szervezésbeli kérdések, és a másik oldalon pedig ott van az, hogy milyen termékeket jelenít meg, ami a struktúráját illeti. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez a fajta struktúra, hogyha ezt felosztanánk, akkor elveszteni az egész európai jellegét, tehát ez a három oldalúság meg kell, hogy maradjon. De minél, mi a probléma ezzel? A probléma abban ragadható meg, hogy mondjuk ugye százan dolgoznak körülbelül ebben az ügynökségben, nagyon jó eredményeket értek el, van egy végrehajtó bizottsága, ez önmagában szuper, de az, hogy legyen még egy igazgató tanács is, amelyben 88-an vesznek részt, hát azért már bocsánat, de ez nem annyira hatékony, és olyan nagyon nem is jól eladható európai szinten sem azért meg kellene vizsgálnunk ezt a témát közelebbről. Én például emlékszem arra is, hogy az ILO összesen 54 igazgató tanácsi taggal működik, amely ugye az egész világra kiterjed. Tehát valahogy racionalizálni kellene ezt a vezető szervet egy 999-es alapon, és akkor mind a három fél egyformán képviselteti magát hasonlóképpen, mint a Nemzetközi Valutafórum, vagy az ILO, lehetne egy rotatív megoldást alkalmazni, vagy két évente váltogatni. Tehát ezt valahogy racionalizálni kell. Attól függetlenül, hogy sokkal úgymond eladhatóbb lenne ez, még egy másik fontos erőnye, előnye is lenne. Innentől kezdve nem a tagállamokra figyelnénk, hanem valóban európai szempontokat tudnánk érvényesíteni, és egy ilyen soros résztvevők, tehát ilyen rotációs alapon megszervezett vezetéssel ezt jobban tudnánk képviselni. Lesz-e vagy sem alelnök vagy igazgató helyettes? Nos, ez egy politikai problémához vezet el, mi azt mondjuk, hogy professzionalizálni kell ezt az ügynökséget, és hatékonyabbá kell tenni. Egy száz fős ügynökségről van szó, szóval nyugodtan lehetne igazgatója is. Viszont arra nincsen szükség, hogy rosszul működő rendszert építsünk ki, és ráadásul olyan sajnálatos epizódok is köthetők a rossz szervezéshez, amelyek miatt még ugye bírósági ügyek is megindultak. Az igazgatónak kellene a felelős személynek lennie, neki kellene egy al elnök vagy igazgató helyettes, aki őt helyettesítheti, képviselheti és segítséget is nyújthat neki a munkájában. Ugye utoljára sajnos meghalt a vezető, úgyhogy ezért is fontos az, hogy gondoljunk arra, hogy ezekben a helyzetekben egy, egy igazgató helyettes milyen fontos szerepet játszhat. Természetesen itt egy választási folyamatot, egy kiválasztási folyamatot kell megvalósítanunk, és fontos az, hogy az igazgató bízzon az igazgató helyettesben. De itt szimbolikus politikai vetülete is vannak ennek a kérdésnek, az egész háromoldalúság szempontjából, és így tovább. Tehát ezt nem is szabad bolygatni, ez önmagában egyáltalán nem rossz, Szerintem sokkal, tud, sokkal többet tudunk megtakarítani akkor, hogyha az igazgató tanács összetételében racionalizáljuk a helyzetet. Nézzük most a legfontosabb kérdéseket. Vannak persze más szervezésbeli kérdések is, de ezekre most nem akarok kiterni. kitérni. Nézzük most azt, hogy a működése hogyan valósul meg. Itt olyan szolgáltatások valósulnak meg, amelyek az Európai Unió politikáinak megvalósulását hivatottak képviselni, és ezért az Európai Parlamentnek is merítenie kell ennek a központnak a tanulmányaiból, az általuk végzett munkából. Hosszú évek alatt nagy presztízsre tett szert ez az ügynökség, és ezért fontos lenne az, hogy egy adatbázis alakuljon ki, még akár nemzetközi referencia szinten is, ez egy stabil rendszert alakítanak ki, és ugyanakkor olyan tanulmányokra is szükség van, amelyek eh, éppen az aktuális problémákra reflektálnak. Most például itt van az alapbér vagy minimálbér eh, kérdése, amelyről szintén eh, politikai szinten kellene dönteni, és azután egy tanulmányt lehetne ezzel kapcsolatban készítetni. És aztán ezek a termékek, az Eurofund nem kellőképpen kihasznált ügynökség. Úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek, az Európai Parlamentnek, illetve a bizottságnak többször kellene hozzáfordulniuk, nagyon gyakran külső cégeket bízunk meg tanulmányok elkészítésével, pedig először meg kellene nézni azt, hogy mit tett mondjuk az Eurofund, és hogyha az Eurofund nem tudja végigvinni ezeket a tanulmányokat, akkor kellene csak külső segítséghez nyúlni. Itt van például a szegénységgel kapcsolatos tanulmány, amelyről egy csodálatos tanulmány készült az Eurofundon belül. Adjunk nekik pénzt, és akkor még mélyebben tudják ezeket a kérdéseket kezelni hiszen ez egy nagyon nagy presztízsel rendelkező ügynökség, és azt gondolom, hogy a jövőben automatikusabban kellene használni a rendelkezésre álló forrásainkat. Köszönöm szépen, és most 10 óra 15 percig megszakítom az ülést. Most oda lehet menni a plenáris ülésterem elé, ahol egy egyperces néma felállással fogunk adózni a brüsszeli terrortámadás áldozatainak, amely pontosan egy évvel ezelőtt történt. 10 óra 15 perckor. 10 óra 15 perckor fogunk ismét találkozni. It's 15 minutes <clears throat> past 10, and we proceed with the, shadows uh, that are here on Eurofound. And I'll start by giving the floor to Jean Lambert. Jean Lambert uh, kapja meg a szót. As shadow on Eurofound. Önnek adom meg a szót uh, a Eurofounddal kapcsolatban. Köszönöm szépen. A frakciónk aggodalmakat fogalmazott meg a módosításokkal kapcsolatban. Miközben a, az igazgató tanács csökkentésével kapcsolatban vannak jó javaslatok, ezzel alapvetően egyetértünk, de hát azért nehéz a helyzet, mert a tagállamok képviseltetésének problémáját is meg kell oldani és ez a Eurofán szempontjából egy hozzáadott érték. Úgyhogy ez azért nekünk ellentmondásos, és más területeken a mm, források hatékony felhasználásával kapcsolatban a jelentéstevő is utalt bizonyos kérdésekre, ezt minden bizonyal támogatni fogjuk. És vannak olyan kérdések is, hogy például hogyan tudjuk képviselni, képviseltetni az Európai Parlamentet az igazgató tanácson belül. Az intézményközi tárgyalások során felmerült az, hogy itt nem annyira a szakértők kinevezésével van probléma, hanem a parlament mint költségvetési hatóság kérdését vetném fel. Milyen szinten kell részt vennie a parlamentnek a döntéshozatali folyamatban egy olyan ügynökség kapcsán, amelynek egyébként költségvetési ellenőrzési szerve is egyben a parlament. Tehát itt ez a kérdés merül fel, és elképzelhető, hogy itt érdekes viták lesznek még ezzel kapcsolatban az árnyékjelentéstevői találkozókon is. Köszönöm. Dominik Mártán kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az eurofund a kapcsolatban, amely az életminőség és munkahelyi minőségének kérdéseivel foglalkozik, Alapvetően jó az, hogy Kálves Sambon úr annyira optimista, egyértelmű, hogy a Eurofund jó minőségű tanulmányokat ad ki, megfelelő elemzéseket végez, viszont sajnálatos az az optimizmus ellenére, hogy egy kicsit olyan mexikói hat, hadsereg jellege van ennek az egész szervezetnek, és hogy ő szerinte nem kellőképpen használjuk ki ennek a szervezetnek a lehetőségeit, és ő a euroföderalizmus nagyobb integrációja mellett szállt síkra. Láthattuk hogy mi a helyzet. És itt alapvetően a célok nem feltétlenül valósulnak meg. A, azok a munkavállalók, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, ő rájuk hárul a munka oroszlán része is. Itt van aztán a szakképzés kérdése, és minthogyha ennek az egész ügynökségnek csak az lenne a célja, hogy a külföldi munkavállalók integrációját segítse. Ez valamiféle pozitív diszkrimináció lenne? Elfelejtjük az európai munkavállalók helyzetét? Bennem felmerül azért az a kérdés, hogy ilyen struktúrára szükség van-e egyáltalán, és ekkora büdzsét megszavazzunk-e nekik. Lehet, hogy érdekesebb lenne, hogyha mindez egy gyorsabb, hatékonyabb és pertinensebb szervezeti formában valósulna meg. Köszönöm szépen. Javi López kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én szerettem volna elmagyarázni azt, hogy milyen alapvető kritériumok mentén kellene dolgoznunk ennek a jelentésnek a kapcsán, és aztán majd néhány kommentárt is én magam is elmagyarázná. Alapvetően a rendelet felülvizsgálata szerintem pozitív, hiszen 75-ben volt utoljára a Eurofannak rendelete, ezért most egy kicsit ezt felül kell vizsgálni, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk a szervezetét átszervezni, és hogyan tudjuk napra készíteni a funkcióit, el lehet kerülni bizonyos megkettőzött munkákat, és így tovább. De alapvetően azt szeretném elmondani, hogy a frakcióm nagyon pozitív véleménye van a Eurofund jelenlegi munkájáról, és a struktúra is alapvetően szerintünk kielégítő. Persze lehet módosítani, lehet javítani, de alapvetően jól működik, és megfelelően járul hozzá az Európai Unióban szóló gazdasági, szociális vitákhoz. Vagyis nem szabad, hogy ezt ürügyként használjuk fel arra, hogy megszorító intézkedéseket eszközöljünk, vagy hogy csökkentsük a struktúráját ennek az ügynökségnek. A módosításokat nagyon pozitívnak ítéljük, például a parlament ellenőrző szerepére vonatkozólag, aztán a tanulmányok, illetve szakértői vélemények készítésére jobban oda kell figyelnünk, hiszen az Európai Parlamentnek is az a feladata, hogy jobban felhasználja a Eurofund által kiadott termékeket. Aztán fontos a preparatory actions, a kísérleti tervek megvalósítása, tehát alapvetően mi ezt mind pozitívnak gondoljuk. Lenne néhány megjegyzésem olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekben nem értünk egyet a jelentéstevővel, de biztos vagyok benne, hogy a következő hetek során majd ezeket tisztázni fogjuk. Itt főként az irányításra gondolunk, tehát milyen szervezeti formát tudunk elképzelni a Eurofund irányítására. Az, ha csökkentjük a tagállamok által küldött képviselők számát. Én nem gondolom, hogy ezen keresztül a költségeket tudnánk csökkenteni, és valójában egy kommunikációs csatornát zárunk be. És hogyha ö, nem folytatjuk ezt a fajta struktúrát, akkor a tagállamok nem fognak ö, tudni közvetlenül részt venni a Eurofund munkájában gyakorlatilag a szervezet és a tagállamok közötti csatornát vágnánk el, és elképzelhető, hogy csak rosszabb helyzet állna elő, és még költségeket sem tudnánk csökkenteni. Legalábbis mi így látjuk jelenleg ezt a helyzetet, és ezért mi inkább azt gondoljuk, hogy a jelenlegihez hasonló három oldalú irányításra van szükség. Nem gondoljuk, hogy bármiféle fúzióra van szükség a jövőben. Persze vannak erre vonatkozó javaslatok, de ezeket el akarjuk utasítani jelenleg mindenképpen. Sokan beszéltek a szerepéről, illetve a politikai helyzetéről ennek az ügynökségnek. Mi, nekünk az a feladatunk, hogy optimalizáljuk mindezt, és végül is a meglévő információk birtokában fogunk tudni mi fellépni. És végül még azt is el szeretném mondani, hogy mi ellátogattunk Dublinba, és megpróbáltuk megismerni ott a Eurofund munkáját. Egyébként nem lett meg az, hogy ugye ott volt a Front Nationalnak is a képviselője, és ő is ott azt mondta a helyszínen, hogy nagyon is jó munkát végez a Eurofund. Becker úr következik. Sojdrova asszony nevében. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Az árnyék előadónk a következőt írta le, felolvasom. Üdvözlöm a bizottság rendeletre vonatkozó javaslatát, és az élet és körülmények javításáért Európai Alapítvány a Fundra vonatkozó jelentést. A Szelepopra, az EU osára és a az Eurofundra egyaránt vonatkozik ez a javaslat, és köszönöm az előadóknak a javaslatokat. Három megjegyzésem lenne. Először is a bizottság javaslata a Management Boardot határozza meg, mint a tisztségviselők kijelölésének szervét és a jogi felelősséget vállaló szervezetet. Ami az igazgató helyettesi pozíciót illeti, ezt összhangba kellene hozni a két másik ügynökségnél alkalmazott módszerrel. El tudom képzelni, hogy a szervezeti struktúrában kívánatos lehet némi változtatás. Harmadik sorban meg kellene fontolni, hogy nem eh, lenne jó, hogy fuzionáljon a Eurofund a másik két ügynökséggel, mert a CEDEFOP máshova helyezi a hangsúlyokat a képzésoktatás területén. Köszönöm szépen. Raymond Mász eh, úr következik eh, a bizottság, az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, hiszen tudom, hogy nagyon kevés az időnk. Általánosságban is tennék néhány megjegyzést mind a három javaslattal kapcsolatban ahogyan ezt néhány héttel ezelőtt a szakbizottság ülésén is hallottuk, akkor a bizottság egy prezentációt tartott, egy csomagban ismertette a három szervezetre vonatkozó javaslatokat, aminek a célja ennek a három eh, szabályrendszernek a közelítése, és hogy mindezt összhangba hozzuk a finanszírozási rendelettel. Továbbra is szeretnénk a javaslatokat közelíteni egymáshoz. Az ügynökségek működését összhangba kell hozni a közös megközelítéssel, ahogyan ezt az Európai Parlament is leszögezte 2012-ben. Azt látjuk azonban, hogy néhány kérdéssel kapcsolatban véleménykülönbségek vannak az előadó és közöttünk és a bizottság ezt meg, ezt meg kellene, hogy vizsgálja. A Eurofundra vonatkozó javaslatok fókuszában elsősorban az igazgató tanács, a governing board áll, azután az Európai Parlament képviselete a governing boardban, illetve a végrehajtó bizottságban. Talán tudják, a közös megközelítés értelmében, amennyiben ez releváns, elő irányozza, hogy a parlament delegáljon valakit a management boardba. Üdvözöljük, üdvözölnénk azt, hogyha tovább indokokat tudnának fel hozni, amellett, hogy miért gondolják, hogy erre szükség van, különösen az, a Eurofund esetében, vagy egyáltalán a Eurofund esetében. Ami az igazgató helyettesi funkciót illeti, erről említést tett korábban itt a szakbizottságban az előadó. Most, ha megnézzük az ügynökségek általános helyzetét, nagyon kevés olyan ügynökség van, ahol van igazgató helyett kettes. És ha megnézzük, hogy mekkora ügynökségre van szó, ebben az esetben a, a Eurofund esetében hatékonysági megfontolásból igazából nem indokolja semmi, hogy megmaradjon ez a funkció. Még egy kérdésre kitérnék amelyel ugyanígy, amelyel az EU HOSA és a SZEBEFOP jelentés foglalkozik, a fordítási központ kérdéséről van szó. Ezt azért hozták létre, hogy segítse az uniós ügynökségek munkáját, fordítási munkával, nagyon gazdaságos, költséghatékony módon, minőségellenőrzést is végeznek, Úgyhogy mi szeretnénk, hogyha megmaradna a fordító központnak ez a az alapvető fontos funkciója, amelyeket segíti az ügynökségek munkáját, és nem szeretnénk, hogyha kiszerveznék a fordítói munkát. Még egy konkrét pont. A Eurofunddal kapcsolatban felmerült, hogy az EU intézmények konzultáljanak a Eurofunddal, mielőtt a Eurofund szakmai hatáskörébe tartozó tanulmányokat készítetnének. Ez így rendben van, de azzal a következtetéssel nem értünk egyet, hogy nincs igazán kihasználva az ügynökség kapacitása. Tavaly 300 eh, policy dokumentum készült eh, az EU-ban, és eh, nagyon konkrétan együtt működik működik a Eurofund a, a bizottsággal, és az ő munkájuk az mindenképpen nagyon hasznos az Európai Bizottság számára. Tehát azt nem tudjuk elfogadni, ezt a nagyon formális, előzetes konzultációs követelményt, amelyre javaslatot tesznek a jelentésben. Végül az EU OSA kapcsán üdvözöljük, hogyha megmarad a jelenlegi helyzet, amikor is a Management Board tagjait a e, tanácsadó bizottság, munkavédelmi tanácsadó bizottság a 2016-os e, rendelet alapján nevezik ki. Ezt a szociális e, partnerek is E, így látják, és ez megteremti a szükséges kapcsolatot az ügynökség munkájához. Még egészen röviden a kollégám is a CEDEFOP-ról szeretne mondani valamit. Köszönöm, elnök asszony. Mi is üdvözöljük az előadónak azt a javaslatát, hogy a három jogalap megmaradjon a SZEDEFOP-ra vonatkozó javaslat kapcsán. Nagyon fontos, hogy ezt újból megerősítettük. Az egyik fontos javaslat a mandátum definiálására vonatkozik, ez az ötös számú módosító indítvány a jelentés tervezetben. Itt Szeretnénk világossá tenni az ügynökség európai dimenzióját, ez a mai vitában elhangzott több képviselő részéről is, és kockázatosnak tartjuk azt, hogy a különböző intézmények, európai és nemzeti intézmények ehm, számára egyaránt nyújtsanak szolgáltatásokat. Az ügynökségek feladata az EU politikákkal függ össze a képzés, szakképzés, képesítések területén. És arra gondolunk, hogy általában mennyi forrással rendelkeznek az ügynökségek, hát hosszú távon nem tartanánk fenntarthatónak azt, hogy az ügynökségek egyes kormányoktól érkező kéréseknek, vagy szociális partnerektől érkező kéréseknek eleget kellene, hogy hogy tegyenek. A tripartit szerkezetet meg kell őrizni a Management Boardban, és szeretnénk, hogyha az ügynökségek mandátuma világosat tenni, hogy itt európai feladatokat ellátó európai dimenziói ügynökségekről van szó, a, azzal a céllal, hogy a képesítési politikával, szakképzésben, képesítésben a szerződéses feladatoknak megfeleljen. Köszönöm. Módosítok benyújtásának határideje március 30-a déli 12 óra. Április 25-én beszéljük meg a módosítókat, a jelentést elfogadását pedig június 21-ére vagy 22-ére tervezzük. Mehetünk tovább. Tizedik pont következik, miután úgy döntöttük, hogy hogy a hetedik pontot átugorjuk. Fej kollégának adom meg a szót, aki a vélemény előadója. Köszönöm szépen. A mai napon lehetőségem nyílik arra, hogy egy fontos kis építőkövét elmagyarázzam a jelenlegi európai helyzetnek, egy olyan migrációs politika elérése érdekében, amely holisztikusabb és kiegyensúlyozottabb, és a felelősségek megosztásán, illetve a tagállamok közötti szolidaritáson alapszik. Az a cél, hogy harmonizáljuk európai szinten mindezt, az menekül státusz ele, el, vagy kérelmével kapcsolatos eljárásokat kell harmonizálni, illetve harmonizálni kell a jogok és kötelességek rendszerét, amely jelenleg nagyon különböző országról országra haladva. És emiatt aztán ez az európai kérdés nagyon fél oldalassá sikeredett. Éppen ezért szerintünk pozitív ez a joganyag. Természetesen majd meg kell vizsgálni azt is, hogy a kompromisszum hová vezet, és ennek érdekében a jelentéstevőt a Libe-ben támogatnunk kell, Tányá Fajonra gondolok, hogy a parlament minél ambiciózusabb és, és um, stabilabb parlamenti véleményt tudjon kidolgozni. A módosítások, amelyekről ma beszélni szeretnék, a következő céllal valósultak meg az EMP számára fontos joganyagokat vettem figyelembe, a szociális integráció, a munkahelyi integráció megvalósulását a szubszidiaritás elve alapján. Figyelembe véve a tavalyi év munkáját ebben a szakbizottságban, amely szintén erre a témakörre vonatkozik. Gondolok például arra a saját kezdeményezésű jelentésre, amelynek magam voltam a véleménykészítője, és az lenne a célunk, hogy az integrációs lehetőségeket maximalizálni tudjuk. Ilyen szempontból szerettem volna a nemzetközi védelem alatt állók számára a tartózkodási engedélyek rendszerét harmonizálni, hiszen jelenleg ez rendkívül nehéz bürokratikus adminisztratív terhekkel jár. A túl rövid munkavállalás nagyon negatív hatással van azokra, akik munkát keresnek, és a munkaadókra is. Hiszen a munkaadóknak is nehéz olyan személybe fektetniük a bizalmukat, aki túl kevés ideig lesz ott ahhoz, hogy kifejtse tevékenységét a nemzetközi védelem alatt állók számára nyelvi képzéseket, szakképzési lehetőségeket kell biztosítanunk, ezen keresztül a társadalmi beilleszkedésüket segítendő. Nem banális kérdésről van szó, éppen ezért engem nagyon érdekel az, hogy erről hogyan vélekednek a különböző frakciók. Én támogatom mindezt, de azért néhány pontosítással. Egyrészt ennek ingyenesnek és könnyen hozzáférhető képzéseknek kell lenniük, és figyelembe kell venni a jogokat és a kötelezettségeket is. Az sem szeretnénk, hogyha ezeknek a különböző képzésekben való részvétel nem akadályozná azt, hogy nemzetközi védelem alatt maradhassanak. Az esélyegyenlőség is fontos kérdés, és szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, árnyékjelentéstevőknek a munkáját, illetve a kollégák munkáját is. Köszönöm. Várom a kérdéseket. Thank you. Köszönöm szépen. Alelnök az árnyék előadó. La, la Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy itt egy olyan európai menekült politikára van szükség, amely kiegyensúlyozottabb és humánusabb. Erre van szükség, és problémamentes végrehajtást szeretnénk elérni. Az Európai Bizottság erre irányuló javaslatát éppen ezért nagy örömmel várjuk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó alap, amelyből kiindulhatunk. De azért van néhány megjegyzésem. Az egyik például arra vonatkozik, hogy vannak pozitív megítéléseim, mert úgy gondolom, hogy így sokkal gyorsabb és harmonizáltabb lesz a rendszer a különböző tagállamok között, és az eljárásokat fel tudjuk gyorsítani. Nézzük most konkrétan a szöveget. A bizottsági javaslat alapján valamint a jelentéstervező illetve a jelentéstevő tervezete alapján korrekt munkára számíthatunk, és pozitív lesz ez az egész folyamat. Az én megközelítésem abból indult ki, hogy a mi szakbizottságunk szempontjából a saját illetékességi körünkbe tartozó kérdésekre kellene reflektálnunk, tehát a szociális kérdésekre, munka, ügyi kérdésekre. Ez logikus is egyébként. Itt főként a 30-as és 30, 30-tól a 38. cikkig terjedő részre hívnám fel a figyelmet. Főként a 32-es cikkre, amely a szakképesítések elismerésére vonatkozik. Itt ugye egy integrációs folyamatról van szó, és azt gondolom, hogy ez nagyon negatívan is kihathat azoknak az embereknek a moráljára és motivációjára, akik megpróbálnak a munkaerőpiacon részt venni, és ez azzal a kockázattal is jár, hogyha nem figyelünk oda, akkor hosszú távú munkanélkülieket képzünk ki, és nem lesznek képesek ezek az emberek beilleszkedni a társadalomba. Ezért gondolom azt, hogy a szakképzés rendkívül fontos a szociális beilleszkedés szempontjából. Erről minden bizonyal még fogunk tudni a jelentéstevővel beszélni, és egy konszenzusos megoldást fogunk tudni találni. Köszönöm. Thank you, Madam Kuneva. Köszönöm szépen, Kromela asszony, megadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, fontos időszakban élünk ma Európában, ami a jogi kereketeket illeti. Nem csak a felővizsgálatról van szó, hanem elég bátornak kell lennünk ahhoz is, hogy szembesüljünk a valósággal, amiben az elmúlt években éltünk. Nem csak a számokra gondolok, mert nem az a valóság, hanem az emberekre. Tőlünk függ az, hogy hogyan alakíthatjuk az életünket. ki kell tudnunk bővíteni az emberek lehető, számára a lehetőségeket. Azok az emberek, akiknek menedéket adunk, őket kvázi vendégként fogadunk ugyan, de mégis megfelelő intézkedésekkel a lehető legjobb körülmények között perspektívát kell adni az integrációhoz. Az előadó komoly lépéseket tette be az irányba, és ezt köszönjük, de Ennél többet szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha a származási országok kultúráját is a szabályokkal összhangba tudnánk hozni, mert csak így lehet igaz integrációt teremteni. Külön, meg kell, eh, külön ki kell hangsúlyozni a fiatalokat, rájuk eh, külön figyelmet kell fordítani, hiszen pontosan ők élnek egy olyan, ők vannak ez alatt az időszak alatt egy olyan életszakaszban, ami befolyásolja a jövőt, ezért nagyon fontos, hogy erősítsük a fiatalokat, az integrációs intézkedéseket, és úgy kell a támogatást biztosítani, hogy az minden országban megbiztosítható legyen. Különösen amiatt fontos ez, mert né- néhány ország igen nagy nehézségekbe is ütközik. A menekülteket jelenleg igen aránytalanul osztottuk el a különböző országokban, ez is fontos. De köszönöm az eddigi munkát, és remélem a továbbiakban is jó lesz az együttműködés. Köszönöm szépen, Lambert asszony! Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is. Az irányelvről a jogszabályra való áttérés kritikusan tekinti a bizottságom, de ezt majd a Libeszak bizottságban tárgyaljuk meg. Inkább én azokról a kérdésekről beszélünk, ami a mostani szakbizottsági munkában releváns. A jelentés úgy gondolom kiváló munka alap, megfelelő támogatást biztosít arra, hogy a, az összesítésekkel, illetve a másodlagos mozgásokra vonatkozó feltételezéseink konkretizálódjanak. A lakhatási engedély időtartama egy nagyon alapvető kérdés, kulcsfontosságú, és a tagállamok szempontjából is nyilvánvalóan jelentős munkát igényel majd a bizottsági javaslatot követően. De, mint tudjuk, az egyén számára a jelenlegi javaslat csökkenti a biztonságot, és hát miért is felmerül a kérdés, hogy miért venne részt valaki jelentős integrációs intézkedésekben, hogyha az engedély mondjuk csak egy életre, egy évre szór. Tehát ez egy rendkívüli bizonytalanságot jelent az egyéni élet számára ha végig gondoljuk, hogyha az emberek szabad választását például Nagy-Britániában bizonytalanná tesszük, akkor annak beláthatatlan következményei vannak. A munkáltatók számára sem ösztönző, ezt tudjuk már ezt évek óta. Különböző programok vannak Európai Uniós szinten, Gondoljunk csak az Equal programra. Ott is pontosan ez merült fel, hogy nem hajlandók a munkáltatók felvenni embereket, hogyha nem tudják, hogy meddig maradhatnak. Vagy néhány hónapot maradhatnak csak ha az, intézkedés, az integrációs intézkedéseket működő képesé akarjuk tenni, akkor a a munkavállalási engedélyeket, lakatási engedélyeket eh, biztonságosá kell tenni, az egyén szükségleteit kell figyelembe venni, azonos státusz biztosítani, még ha a kondíciók, eh, feltételek eltérnek is. Az elnő, előadó megengedhető, hozzáférhető, rendelkezésre álló körülményekről beszél. Ez nagyon fontos. Fontos, hogyha kötelezővé akarunk bizonyos dolgokat tenni, de megkérdőjelezem azt, hogy ez, ebben a szakaszban most, hogyha nem sikerül elmozdulni a lakhatási engedélyről, akkor úgy gondolom, hogy a kötelező eh, integrációs eh, intézkedéseket nem fogjuk támogatni, mert a két dolog összefügg. És a kötelező integrációs intézkedésekkel kapcsolatban egyetértünk azzal, hogy ne szankcionálják az embereket eh, akkor, hogyha a párhuzamos juttatások vannak egészen addig, amíg az a, a létminimumot érik el. De el kell ismernünk, hogyha kötelező integrációs intézkedéseket fogunk érvényesíteni, akkor lesznek olyanok, akik a trauma miatt, amely őket érte, a nemzetközi védelmet élvező kedvezményezettek felé vezető úton, tehát ezeknek az embereknek között lesznek olyanok, akiknél az integrá- a kötelező integrációs intézkedések lehetetlenek lesznek. Minden esetre, mint mondtam, a jelentés tervezet nagyon jó alap, és beszéltünk a szakképesítések elismeréséről is, és ez is valami olyasmi, amivel a szakbizottságunknak majd foglalkozni kell, foglalkozni kell a, képesi- a képességek képesítések programjában. Azt kell tudnunk garantálni, hogy előre lépjünk ezen a területen. Kiváló munkaalap, és már várom, hogy együttműködhessünk az előadóval a továbbiakban is. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, az irdd e t nem képviseli most senki, akkor azt jelenti, hogy bizottó asszonynak adom meg a szót. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen. Igaz, hogy modernizálni kell a menekült rendszert, menedékes rendszert, hiszen láthattuk azt, hogy már nem tudjuk alkalmazni az Európai Unió kívülről érkező a óriási menekült hullámok kezelésére. Benifei úrnak azt szeretném elmondani, hogy nem értünk vele egyet, semennyire sem. Számunkra világos, kedves jelentéstevő úr, bármennyit is dolgozott ön erről, hogy ennek a modernizációnak semmiképpen sem szabad a menedékes rendszerek kényszerített egységesítésére vonatkoznia. És nem szeretnénk segíteni a pozitív diszkriminációval, amely, ön melle, amely mellett ön láncsát tör, a bevándorlókat nem szeretnénk tehát ezen keresztül támogatni, amikor nagyon sok európai ember sem talál munkát. Emellett világos az is, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy védjük a jelenlegi rendszert, és ezt a módosításainkon keresztül fogjuk tudni megtenni. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje március 28, déli 12 óra az Ample bizottságban szavazás május másodikán vagy harmadikán, szavazás a Libében május 29-én. Miután ezt elmondtam, most a nyolcadik napi rendi pont következik harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Lambert asszony a vélemény előadója, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Blue Card, a kék kártya indítvány magas képzettséget igénylő munkavállalást vállaló harmadik országbeliekre vonatkozik. A jelenlegi javaslat opcionális a tagállamok számára, és ez az új javaslat lesz a belépési módszer harmadik országbeliek számára megosztott hatáskörök kell állunk szemben, a Libével közösen, azaz egy találkozó lesz a saját árnyékelődőikkal, és tegnap volt egy közös találkozónk a Libe sedóival, ahol is a Libe előadója bemutatott kompromisszumos javaslatokat több területen, Ezeket meg fogják nézni az Ample árnyék előadói, és majd a Libével folytatott vita során hát elmondják a véleményüket. Majd, hogy ez a szavazás van, hogy fog lecsapódni, az egy másik kérdés, de szerencsére ez nem a bizottság problémunk problémája. A kompromisszumok születnek majd elsősorban a második cikkel kapcsolatban, ez itt a, hogyan definiáljuk a eh, szakmai kvalifikációkat, készségeket. Azután itt van az ötödik cikk, a fizetés küszöbb kérdése. Ezt egy eh, korábbi, mikor korábban ismertettem az én jelentésemet, elmondtam, hogy ez eh, miről szól, megtartjuk ezt a küszöböt, vagy javasolunk-e derogációkat konkrét bizonyos szakmákkal kapcsolatban a magasan képzettek tekintetében. Azután a 14. cikk, az átmeneti munkanélküliség kérdése, hogy ennek mi legyen a szerepe, a kék kártya visszavonásakor, és még több kérdés van itt a hetedik cikk kapcsán, ez is a kék kártya visszavonása, vagy nem megújítása. A Libével kicsit más struktúrát alakítunk ki a bizottsági javaslathoz. Itt a hetedik cikk és a tizennegyedik cikk, a kék kártya visszavonása, vagy illetve megújítása, ezek különösen az a két terület, amivel foglalkoznunk kell. Tehát egyrészt ezekről lesznek egyeztetések, másrészt vannak olyan területek is, ahol kizárólagos hatáskörünk van, és ezeket még nem vitattuk meg. Az egyik ilyen terület a 13. cikk, a 31. preambulum bekezdés, a hozzáférés az önfoglalkoztatáshoz. Az én véleményem, hogy az önfoglalkoztatáshoz való hozzátérés ki kell, hogy egészítse azt a munkát, aminek a, ami a kékkártya alapja volt, és egy szerződéses munkaviszony. Ez a 37. módosító és van még egy másik módosító, ami szerint törölni kellene ezt az egész rendelkezést. Az 50. cikk az érdemi cikk, amely összefoglalja, hogy milyen jogokkal jár a kék kártya birtoklása. Általános az egyetértés, hogy itt alapvetően egyenlő elbánást kell biztosítani a saját eh, állampolgárokkal eh, egyenlő bánásmódot, de van néhány módosító a D résszel kapcsolatban, ez a képesítések és készségek elismerése. Itt hogyan értékeljük a nem formálisan elismert készségeket, ugye erről már többször beszéltünk, van egy másik módosító, ami bizonyos részek törlését kéri, ezt még meg kell vizsgálnunk. Egy kicsit ellentmondásosabb kérdéskör, az, hogy milyen lehetőségek vannak a közszolgáltat való hozzáférésre. Itt elsősorban a lakhatás kérdése merül fel. Egy módosító szerint teljesen ki kellene venni a szövegből ezt a lehetőséget. Később a bekezdés második részére vonatkozó módosítók világosát teszik, hogy ne zárjuk ki az állami támogatott lakhatási lehetőséget a kékágyta tulajdonosok számára. Itt majd döntenünk kell. Van még egy ehhez kapcsolódó apró kérdés, hogy vajon a tagállamok kizárhatnak-e embereket a képzéshez való hozzáférésből. Az én javaslatom itt az, hogy csak akkor, hogyha az indokok a kékkártya megítélését megalapozó indokok alapján nem fogadhatók el. A nyelvi képzettségre is vonatkozik néhány módosító, és a diszkrimináció ellenes jogszabályok által biztosított védelem. Itt néhányan azt érzik, hogy itt ezt világosabbá és erőteljesebbé kell tenni, mert tudjuk, hogy múltban voltak példák arra, hogy valakik nem eh, akartak például az Egyesült, vagy az Európai Unióba érkezni, mert itt hogy rasszista és rasszizmus és diszkrimináció is megfigyelhető. Vannak még véleménykülönbségek, jelentősek is, nem csak nüansznyak, de azért lehetséges, hogy lesznek kompromisszumok, vagy sikerül majd kompromisszumok javaslatokat megalkotni. Még egy dolog a hatály kérdése. Három-négy módosító eh, kapcsolódik, eh, hoz, hogy a menekültek hozzáférhetnek ez a programhoz, de ez inkább a liber kompetenciája, és nem a mi hatáskörünk. Örömmel várom, hogy a kollégáknak milyen észrevételei vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk itt tovább lépni. Köszönöm. Roland úr, következik. A kis Jodorova asszonyt helyettesíti, parancsolja. Köszönöm szépen. Sajnos a jelentéstevő asszony nem tud ma eljönni, úgyhogy én fogom most őt helyettesíteni. A kék kártya nagyon fontos kérdés, és valóban a jelenlegi rendszer egyáltalán nem jól működik. új javaslatra van szükség, és most erről van szó. Először is szerette volna megjelent, az árnyékjelentéstevő azt, hogy megköszönő a jelentéstevőnek a véleményét, azért, amiért olyan nyitott volt felénk is. Itt ugye van egy küszöb, bérküszöb, amely az adott országban érvényes átlagfizetéshez közelítő kellene legyen. Mi úgy gondoljuk, hogy a standardokat nem szabad túlságosan csökkenteni, vagyis a az elv az kellene legyen, hogy egyetemi végzettséghez kötnénk ezt, és itt öt évet szeretnénk a szakmai tapasztalatokhoz kérni a javasolt három év helyett úgy gondoljuk, hogy a javaslatainkon keresztül javítani tudjuk a helyzetet, és Sajdrova asszony is jel, reméli azt, hogy sikerül majd elérni a céljainkat. Köszönöm. Benifej úr, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, Jean Lambertnek a munkáját, aki nem egyszerű munkát végez. Nem csak azért, amiért annyira technikai jellegű ez a dosszié, hanem azért is, mert a Libében is nagyon vitatott. Itt módszertani kérdésekről is szó esik, illetve fontos a megfelelő keretek megtalálása. Szeretném az együttműködést biztosítani, és ez látható egyébként a módosítások kapcsán is. Noha különbözőképpen látjuk a helyzetet, de azért mégis konstruktív a legtöbb módosítás, és hozzájárul majd a párbeszéd tovább folytatásához. A jelentéstevők és árnyékjelentéstevők a LIBE és az EMPLÖ részéről össze fognak ülni, és ez minden bizonyal hozzájárul majd a megoldások kidolgozásához közös javaslatokat tudunk majd megfogalmazni, ahogyan azt a jelentéstevő Claude Moraes is javasolta. Ugyanakkor nagyon fontos lenne látni azt, hogy milyen munkafázisokról lesz itt szó, és biztosítanunk kell azt is, hogy nehogy valami, amit mi javaslunk, a másik szakbizottságnál meg pont szembe menjen az ottani célokkal ezért módszertani egyeztetésre van szükség, és ezeket a technikai kérdéseket is tisztáznunk kell, nem csak a tartalmi kérdéseket. A bérküszöbökkel kapcsolatban opcionáli, opcionalitásról esett szó, illetve az ISZKO 1-es és 2-es kapcsán nekünk nagyon sok aggályunk van, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez egyik része egyik legfontosabb része lesz majd a tárgyalásoknak. Emellett a frakciók bizonyos kulcskérdéseket nagyon másként látnak, például a kompetenciákat, a megfelelő szakképzettséget, illetve a szakmai tapasztalatokra vonatkozó időt. Szükség van tehát arra, hogy konstruktívan közelítsük meg ezt a kérdést, és ehhez pedig időre lesz szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nincs itt, és az ALDE sincs itt. A GUE szintén nincs itt. EFTD szintén nincs itt. Ez pedig azt mondja, vagy azt jelenti, hogy Melen asszony kapja meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Oui, sur ce... some Pardon. disturbing... Uh, uh... Nos, mivel senki nincs itt, azt kérem Melen asszony, hogy ön szóljon hozzá. Madame la Présidente, oui, sur ce dossier, Euh, qui nous semble très important puisqu'il s'agit... Ez egy fontos kérdés, mert itt egy másfajtájú bevándorlásról van szó, nagyon magasan képzett személyekről van szó, és ez például a művészek, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik szeretnék magukat tovább képezni. Tehát ők azok, akik a az egész tehetségüket saját hazáinkon kívül máshová is ki akarják terjeszteni, ez nagyon fontos és nagyon pozitív. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, a frakciónk úgy gondolja, hogy a nemzetközi együttműködésnek ez az egyik alapja. Valóban a legjobb feltételeket kell biztosítani ezeknek a személyeknek, és módosításról módosításra haladva végig kell majd gondolnunk a javaslatjainkat a befogadás feltételeiről. Viszont nagyon fontos azt látni, hogy milyen diplomákra van szükség, milyen szakmai feltételekre van szükség a kékkártya megszerzése érdekében. Ebben a szövegben azt olvashatjuk, hogy a diploma, amelyet elfogad mind a származási ország, mind a célország, hát egyre ködösebb itt, tehát itt tulajdonképpen egy ilyen akkreditációs folyamaton keresztül egy sokkal informálisabb rendszer alakul ki, amely szerintünk nem megvalósítható egész egyszerűen azért, mert minden államnak szuverén módon kell eldöntenie az ilyen emberek befogadásához szükséges feltételeket, és ahhoz, hogy ezek a személyek munkát tudjanak vállalni, ugyanolyan feltételeknek kell megfeleljenek, mint az adott állam állampolgárai. A LIBE szakbizottság nem igazán támogatja mindezt, de számunkra is elfogadhatatlan az, hogy a tagállamok kezéből kivegyük ezt a felelősséget. Itt a szociális partnerek, a tagállamok kell, hogy meg szabják az esetleges bér maximumokat, illetve minimumokat, és itt a munkaadókkal és a szakszervezetekkel is fel kell venni a kapcsolatot, és tárgyalásokra van szükség. Ezen kívül az is világos számunkra, hogy a munkanélküliség is, a munkanélküli segély, illetve a tartózkodási engedélyek kérdése annexként jelenik meg. Nem szeretnénk, hogy szezonális munkások érkezzenek hozzánk ez alatt, ezen a kiskapunk keresztül. Thank you. Köszönöm szépen. A foglalkoztatási szakbizottságban április 5-én fogadjuk el, a Libében pedig május 3-án. A plenárisra egyelőre még nincsen meghatározott dátum. Nézzük a 9-es napi rendi pontunkat. Ez összekapcsolódik az előzőkkel. A nemzetközi védelem alkalmazási normái a menedékkérőkre. Köszönöm szépen, Beni Fejúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőnek a módosításait. Annak ellenére, hogy az ütemtervünk nagyon gyors egy olyan témával kapcsolatban, amelyet sokkal jobban át kellene gondolnunk. Ezért mi kompromisszumos javaslatokkal fogunk élni, az árnyék jelentéstevőkkel együtt fogjuk ezt megvitatni április 5-én Strasbourgban, és még március végén itt Brüsszelben is. Sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, hogy miután találkoznom kell az olasz minisztere, államelnökkel, e, fel kell majd állnom az árnyékjelentéstevők felszólalása után, és lehet, hogy nem fogok tudni itt maradni a vitán, de meglátjuk, hogy kik fognak felszólalni ezzel kapcsolatban, de már most szerettem volna elnézést kérni. Mint ahogyan mindenki tudja, ezt a jelentést a Rikászton keresztül kell megvitatnunk, meglátjuk, hogy a titkárság mely módosításokat tartja majd beterjeszthetőnek. Én egy olyan megközelítést alkalmaztam, amely a kiskorúak fogvatartásával kapcsolatban, ezt elfogadhatatlannak gondolom, meglévő módosításokat, tehát az erre vonatkozó módosításokat el akarom utasítani. Nagyon erős politikai üzenetre van szükség ebben a témában a kiskorúak fogvatartásával szemben. Ahogyan általában ez így van, figyelembe fogjuk venni az összes módosítást. Most jelenleg azonban három témára figyelnék oda. Az egyik a másodlagos mozgások csökkentése, aztán a másik fontos téma a munkaerőpiacon való részvétel a menekült kérelemmel rendezők számára, és úgy gondolom, hogy nem jó az, hogyha az Európai Bizottság eleve arra bátorítja, illetve hogy nem bátorítja a menekülteket, hogy tovább menjenek az Európai Unió más tagállamába. 17b cikk arra vonatkozik, hogy egy olyan tag, egy olyan menekült, aki nem abban a tagállamban tartózkodik, ahol tartózkodnia kellene, ez a Dublini rendelet alá tartozik, de úgy gondoljuk, hogy ennek a megszegése ez egy nem, tehát ez, ez csak egy administratív probléma, és nem lehet emiatt senkit sem fogva tartani. Olyan intézkedésről van szó, amelynek hatása van a gazdaságpolitikai kérdésekre, épp úgy, mint a munkavállalásra főként a határmenti vidékeken. A következőket tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Úgy gondolom, hogy a hat hónap jó javaslat a bizottság részéről, ennyi idő alatt kellettne a tagállamoknak összhangba állítani jogrendjeiket, Más kollégák azt javasolják, hogy azonnal nyissuk meg ezt a lehetőséget, hogy az integrációs lehetőségeket növeljük. Ezt alapvetően támogatom, de nem tudom, hogy mennyire megvalósítható, akár politikai, akár technikai szempontból. Nagyon sok tagállam már most is a hat hónapnál rövidebb időszakot határoz meg. Olaszországban például két hónap ez az időszak, és a bizottság részéről fontos lenne látni ezeket a különbségeket. Ami pedig a kérdéseket illeti. Úgy gondolom, hogy pozitív diszkriminációra van szükség. Természetesen mindezt a specializált ügynökségek bevonásával, abból a célból, hogy a munkaerőpiaci hozzáférést minél hamarabb meg lehessen oldani, és ezen keresztül önállátóvá váljanak a menekült kérelemmel rendelkezők, és a jogok eltörlése viszont a nemzetközi joggal szembe megy, és mindenképpen visszalépést jelent a jogok érvényesítésének területén. A gazdasági, illetve humanitárius migránsok szintén itt vannak jelen területünkön, tehát őrájuk is gondolnunk kell ebből a szempontból. Köszönöm szépen, szerintem jó munkát fogunk tudni végezni közösen, és jobb kompromisszumokat fogunk elérni. Thank you. Uh, Köszönöm. Eh, Kluna asszonynak adom meg a szót. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, köszönetet mondok én is az előadónak először is a munkáért, és azt is, hogy elmondta, hogy milyen kompromisszumok vannak, hogyan tovább. 144 módosítót nyújtottak be, Remélem, hogy sikerül majd ezeket közös alapra hozni. Szerintem sikerül. A vélemény célja, hogy a nemzetközi védelmi normákat harmonizáljuk minden tagállamban, és ez a menekült kérelmekre nézve kimondottan fontos. Szeretnénk ezt úgy elérni, hogy egyetlen egy tagországot se terhelje túl a beérkezők száma. Prioritás számomra az lenne, hogy és elosztás legyen Európa szerte, és nagyon fontos lenne, hogy a menekültesek nemzetközi védelmet élveznek, azokat, tisztessége, azokat tisztességesen bánjanak figyelembe kell venni, hogy trauma alatt állnak, amiatt egyrészt, hogy elhagyták országukat, másrészt az utazás alatt is érte őket, és úgy gondolom, hogy megfelelő forrásokat is kell biztosítani számukra, biztonságos tartózkodási hely, orvosi ellátás, mentálhigiénés ellátás, a tolmácsolás anyanyelvükre nagyon fontos lenne. Egyetértek azzal, hogy a, a kísérlet nélkül utazó kiskorúak külön figyelmet kell, hogy kapcsolnak és, kapjanak, és biztosítani kell a megfelelő védelmet számukra. A foglalkoztatási küszöbe kapcsolatban a hat hónapos előírás a bizottság részéről egyértelmű, bár eltérő javaslatok vannak. Személyesen úgy gondolom, hogy a hat hónap jó, de majd meglátjuk, hogy hogy halad a szakbizottsági vita során a többi árnyék előadóval és előadóval mindez. Ahogy az előadó mondta, az árnyék előadói ülés a jövő héten lesz, utána Strasbourg, és remélhetőleg addigra már majd előre is tudunk jutni, tartani a határidőket. Várom a munkát az árnyék előadókkal a következő hetekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Helga Stevens, megadom a szót. Kedves kollégák, először is eh, szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon fontos az a kérdés. Eh, azaz tehát eh, nagyon fontos, hogy a nemzetközi védelmet kérők számára igen kiegyensúlyozott véleményt tudjunk megfogalmaznak. Szeretnék röviden Egyetértek először is azzal, hogy a várakozási időt csökken, csökkentése hat hónapra, a munkaerőpiacra való belépési várakozási idő fontos lépés. Az integrációt és a menekült kérők elfogadóságát is erősíti. Erősíti bennük is azt, hogy felelősségteljes formában vegyenek részt a társadalomban. A társadalmi juttatásokra való utaltságot is csökkentését. Fontosnak az is, hogy ne kapjanak a menekültesek több juttatást, mint az európaiak. Mivel csökkennek az európai források és a migrációs kérdések erősödnek, ez egy fontos elem. Nagyon sok európai állampolgár is jelentős problémákkal szembesül, ezért eh, igaz, igazságtalan lenne a nem állampolgároknak több szociális eh, eh, jogot adni. Szeretném, hogyha ezeket a vélemény megfogalmazásánál szem előtt tartanák. Harmadsorban szeretném elmondani, hogy a jogok és kötelesség ugyanannak az éremnek a két oldalát jelentik. Ez tulajdonképpen az utolsó megjegyzésemhez kapcsolódik. A nemzetközi védelmet kérőknek nincs joguk, hogy válogassanak az ország között, hanem el kell fogadni a Dublin egyezmény szabályait. Hogyha nincsenek előzetes intézkedések, vagy figyelmen kívül hagyják ezeket a szabályokat, akkor eh, akkor nem, vonatkoznak rájuk, rá, nem vonatkozik rájuk semmilyen szabály, ez egy egyszerű logika a közös európai menekültügyi rendszer eh, azonban veszélybe kerül, hogyha ezeket a figyelmen kívül hatásokat mi elfogadjuk. Eh, Köszönöm. Thank you. Uh, eh, the... Köszönöm szépen. Az Áldit Renate Weber képviselni, de nincs itt. Van-e valaki, aki helyette hozzászól? Nincs. Akkor Ague NGL árnyék előadóját kérem el Helga López asszonyt, ő sincs itt. Helyettes? Nincs. Zöldek, Lambert asszony, megadom a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó munkáját, Benefej úr munkáját. Mi két területre összpontosítunk, úgy gondoljuk, hogy ez a foglalkoztatási szereppel függ össze. De persze az előttünk lévő módosítók sokkal szélesebb kört érintenek. Támogatjuk sok, támogatunk sokat ezek közül, például a kiskorúak védelmét, ami elhangzott. Tehát szeretném csak elmondani, hogy mi is ebben az irányban haladunk ezen az úton. Ami az általunk benyújtott módosítókat illeti szeretnénk mi is a másodlagos mozgásra való utalást kivenni, ahogy elmondta a kollega, ami pedig a megfelelő fogadási feltételekhez való jogot illeti, úgy gondoljuk, hogy ezt nem lenne szabad mm, kivenni. Hogyha ez az alapvető feltételek része, akkor ezt mindenkinek biztosítania kell minden, amit és úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy tisztességes fogadást tudjunk garantálni. Vannak olyan tagállamok, ahol ez nincsen, és hát teljesen logikus, semmi meglepő nincs annan, hogy onnan az emberek el akarnak menni máshová nyilván nem akar ott maradni, ahol még a, a fogadási körülmények sem megfelelőek, hiszen a nem megfelelő körülmények arra ösztönzik őket, hogy tovább menjenek. Éppen ezért kell azt biztosítani, hogyha megérkeznek, akkor mindenütt megfelelő fogadási körülmények legyenek. A másik pedig a munkaerőpiaci hozzáférés. Mi a végletben mentünk, ugye, hogy nagyon sok minden körül van választása az embereknek, azonnali hozzáférést szeretnénk, de hát gondolom, hogy itt a spektrumból valahol majd valahol meg tudunk állapodni. Végül pedig hadd mondjam el azt, hogy támogatnánk, támogatjuk azokat a módosítókat is, amelyek az információadást érintik. Mindenképpen a, a menekültkérők kérők által értett nyelven kell tudni információt biztosítani. Remélem ezen a téren is sikerül majd előbbre lépnünk. Köszönöm. Thank you. Uh, EFDD is not... Köszönöm szépen, az EFDD nincs itt. Most? ENF? Gizottól kollega. Máten úr helyette. Köszönöm szépen, röviden. Mert megint csak ugyanazt tudnám megismételni, amit az előbb már elmondtam. Benifej úr nagyszerű munkát végzett, de mi mégsem támogatjuk őt. Ugyanis mi máshogy vetjük fel ezt az egész kérdést. Vannak olyan ügynökségek, akik azt mondják, hogy 60 millió ember évente vándorol a világon. És a 60 millióból 10 százalék, azaz 60, 6 millió személy szeretne Európába jönni. Azért az nem kevés. És végül is ez a 6 millió ember, aki Európába szándékozik jönni, valójában nem menekültekből áll, vagy nagyon kevés a valós menekült, ez egy gazdasági migráció leginkább. Ezek az emberek máshol keresnek boldogulást. Jobb megélhetés reményében, mint amit otthon kapnának. És itt le is zárom a gondolatmenetemet, Beni Fej úr. Én megint elmondom azt, hogy amikor 25 millió munkanélküli van Európában, akkor a pozitív diszkrimináció számunkra elképzelhetetlen. Az, hogy külföldieket preferáljunk a munkaerőpiacon, az szerintünk elfogadhatatlan, és természetesen mi mindig a nemzeti prioritásokat vesszük figyelembe elsősorban. Thank you. Köszönöm szépen. A bizottságot kérem egy rövid hozzászólásra. Kató úr, vagy Gyurgyevics asszony? Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm az előadónak is a jelentést. Átolvastuk a módosító indítványokat. Ezekben vannak nagyon érdekes gondolatok. Ami a erőpiacra való bejutást illeti, örülünk annak, hogy úgy tűnik, hogy a bizottság javaslata a hat hónap nagy támogatást kap. A tanácssal majd megszületik valószínűleg ezen a szinten a kompromisszum. Most még elég messzire vannak ugyan egymástól az álláspontok. Köszönöm. Köszönöm. Az Ample-ben április 12-én fogadjuk el, a Libében április 25-én lesz a szavazás, plenárison pedig még nem tudjuk, hogy mikor nincs meg a szavazás dátuma. Akkor menjünk tovább. Tizedik napi rendi pont. Sirikiotis eh, képviselő, igen, Szili Kiotis úr előadója, munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás. Parancsoljon öné a szó előadó úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném valóban megköszönni a lehetőséget, és sajnos nem tudtam itt lenni korábban, mert az ITRE szakbizottságban szavazás volt. Tegnap először találkoztunk az árnyék előadókkal, és valóban nagy köszönetet kell mondanom, mert nagyon konstruktívak az árnyék előadók. Nyújtottak be módosító indítványokat a kollégák, természetesen ezek többnyire inkább pozitívan egészítik ki az eredeti szöveget, és megteremtik annak a feltételeit, hogy valóban egy termékeny vitát tudjunk lefolytatni. Hatalmas feladat áll előttünk, ugyanis ennek az egész vállalkozásnak a kiinduló pontja kapcsán még nincs teljesen egyetértés. Éppen ezért, amikor ezzel a témával foglalkozunk, ugye munkakörülmények, bizonytalan foglalkoztatás, tudjuk, hogy nagyon sok tanulmány készült ebben a tárgykörben, és ezért van hova visszanyúlnunk, amikor keressük a megegyezést. Kompromisszumos indítványok is születtek már, és tegnap ezeket is már kezdtük áttekinteni. Vannak olyan kérdések, ahol már körvonalozódik az egyetértés, és remélem, hogy a kitűzött határidő előtt sikerül majd elvégezni a feladatunkat módosító indítványok foglalkoznak különböző témákkal. Az egyik ilyen a digitalizáció, hiszen természetesen ez is meghatározó szerepet játszik a munkakörülményekkel kapcsolatban, hogyan tudunk biztonságos munkakörülményeket teremteni. Azután a szociálpolitika kialakítása a tagállamokban és az egész Európai Unióban, foglalkoztatás definíciója, az emelez méltó munka definíciója. A vitáink során azok eredményeképpen majd az árnyék előadókkal együtt válaszokat adunk ezekre a kérdésekre, és mint mondtam, a témakörben rendelkezés álló sok tanulmányt is segítségül tudjuk hívni több módosító indítványjal egyet is értek, és természetesen az én frakciómnak is vannak elvei, ugye a két árnyékelődő kollégámnak is, de mind a, mindannyian az árnyékelődők alatt törekszünk, hogy az eredmény az egyeztetések végén pozitív legyen. A munkavállalók számára biztosítani kell az emberhez méltó munkakörülményeket. Nagyon hosszú válságot hagytunk magunk mögött, több tagállamban még mindig magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, és um, olyanok az életkörülmények, amik nem teszik lehetővé sokszor, hogy jó, biztonságos emberhez méltó munkát találjanak az emberek, eh, valóban biztonságos munkahelyet. Ezért is fontosnak tartom, hogy az árnyék előadókkal, együtt, akik hát remélem, hogy nagyjából hasonlóan gondolkoznak, mint én, sikerülni fog az, hogy valóban jól végezzük el ezt a munkát, ezt a feladatot, és mi is hozzá tudunk járni így az egész Európai Unióban ebben a témakörben zajló vitához. Köszönöm szépen. Lolán úr következik. Köszönöm szépen. Valójában olyan kérdésről van szó, ami nagyon fontos szociális szempontból is, ugyanis itt a bérből élők munka körülményei és élet színvonala forog kockán, és ugyanakkor gazdasági vetülete is vannak ennek a kérdésnek, ugyanis igenis, és ez a termelékenységgel, a versenyképességgel is összhangban álló kérdés, tehát a konkrét mindennapi életre is hatással van. a, az egyetlen, tehát a jelenlegi helyzetben már nem csak határozatlan idejű munkaszerződések vannak, és ezért végig kell gondolni ezt a helyzetet arról, hogy hogyan tudjuk biztonságosá tenni a az életpályákat. A munkahelyek, illetve a munkaszerződések bizonytalanná válása nagy kockázat, mert bizony még akár a hosszú távú vagy határozatlan időre szóló szerződések esetében sem beszélhetünk arról, hogy ne lennének kitéve ezek az emberek a bizonytalanság kockázatának. Én úgy gondolom, és erre utalt a jelentéstevő is, hogy fontos munkát végeztünk már mostanáig, és ennek hatása lesz a konkrét szinten is. Ez teljesen normális egyébként, és köszönöm szépen a segítséget, illetve azt, hogy integráltan szeretnénk megvalósítani a konvergenciát. Thank you, Sean Simon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak az igen kiváló jelentést, az együttműködési szellemet. Néhány dolgot szeretnék csak elmondani. Az általunk benyújtott, benyújtott módosítókkal kapcsolatban röviden. A, a bizonytalan foglalkoztatás, szabálytalan foglalkoztatás gender szempontjait szeretnénk hangsúlyozni. Tudatában kell lenni annak, hogy milyen hatásai vannak a munkaerőpiaci változásoknak. Tudjuk azt is, hogy nem lehet a, az órát vagy az időt visszafordítani, de nem lehet évtizedekkel ezelőtti normákat alkalmazni. Ehhez hasonlóan szükség van arra, hogy a tagállamok megvizsgálják jóléti és társadalombiztosítási modelljeiket annak érdekében, hogy a foglalkoztatásból kieső emberek ne essenek ki a hálóból is. A civilizált társadalmak ez nem lehet a szándéka. Szeretnénk az adózási rendszert ugyanígy megvizsgálni, annak érdekében, hogy új hogy az új szabálytalan foglalkoztatási formák ne okozzanak aránytalanul nagy hányt, azoknak, akik már amúgy is bajban vannak. És úgy gondolom szükség van arra is, hogy betiltsák a szabálytalan foglalkoztatás azonnali formáit, mint például a nulla órás szerződés. Persze a legtöbb tagállamban tudjuk, hogy valamelyik forma lépe, létezik, ezt semmiképpen nem lehet egy civilizált társadalomban fenntartani, ilyen gazdag gazdaságban, mint a miénk. A munkahelyi egészség és biztonsági jogszabályokat ugyanígy ezek alapján kell végignézzük, biztosítanunk kell azt, hogy a szakképzés és a munkahelyi képzés, illetve továbbképzés továbbra is megmaradjon, és legyen egy képzési garanti, garancia. Köszönöm szépen. Thank you, Madam McIntyre. Thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for a very constructive meeting yesterday, and I look forward to continuing our, our work over the coming weeks. Remélem a munkát így fogjuk a következő hetekben is folytatni. Néhány általános kérdés. Az én módosítóim azt hiszem azt tükrözik, hogy a rugalmasság a munkaerőpiacon nem azt jelenti, hogy a termelékenységést cserébe erodáljuk a munkavállalói jogokat. Nem, sokkal inkább azt jelenti, hogy sikeresen egyensúlyt alakítunk ki a munkavállalók védelme az egyén és a munkáltató között, és olyan munkamódszereket tudunk kialakítani, amely mindenki igényeit kielégíti. Úgy gondolom ezzel a az egyébként kirek, munkaerőpiacról kilekeztett csoportok számára is lehetővé teszi a részvételt. Vannak persze az európai munkaerőpiacokon eltérések. Nagy-Britániában például a, a kötelező foglalkoztatási védelemhez való hozzáférés a munkavállaló státuszától függ. A nullaórás részfoglalkoztatási szerződés vagy bármilyen atipikus foglalkoztatással rendelkezők is ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzenek, mint az állandó főmunkaidőben dolgozók hiszen ugyanazt a szerepet töltik be. Persze vissza kell, eh, te fel kell, lézni, eh, fel kell lépni a káros vagy visszaélésre alapot adó gyakorlatokra, de úgy gondolom, hogy a végrehajtás az a fontos. A végrehajtás pedig a munkavállalók jogait kell, hogy is jelentse, különösen az alacsonyan fizetett ágazatokban alapvetően fontos, hogy biztosítható legyen az, hogy a munkavállalók megkapják jogos bérüket. A Nagy-Britániában, megint hadd mondjam ezt a kérdést, a, a célirányos végrehajtással biztosítják a munkáltatói jogokat. Annak érdekében, hogy új foglalkoztatási formák is feltöreködhessenek, ezeket is meg kell vizsgálni. És meg kell nézni, hogy ezek nem szabad, hogy a munkavállalói jogok kárára alakuljanak ki. Nagy-Britániára ez a, felfoglal, ez a felfogás a nehéz gazdasági körülmények ellenére eredményes volt. Néhány konkrétumról is szeretnék beszélni. Nagyon fontos véleményem szerint a jelentésben az, hogy elismerjük, hogy az Európai Uniónak hol van hatásköre, hogy lépjen, és hol játszhat az Európai Unió ösztönző szerepet, hogy a tagállamok lépjenek. Az Európai Unió szerepe egyértelmű hogy segítse és együttműködjön a tagállamokban a törvényellenes gyakorlatokban szembeni fellépésben, és ezek a gyakorlatok valóban alássák a társadalomvédelmi és nyugdíjrendszereket a tagállamokban. Szerintem jó lenne, hogyha, és remélem, hogy ezt a kompromisszumokban is hangsúlyozni tudjuk. Másodszorban óvatosnak kell lennünk, amikor a szabálytalan munkáról beszélünk. Hiba minden nem standard foglalkoztatási szerződést szabálytalannak nevezni. Például több nőt nem foglalkoztatnának akkor, hogyha csak a teljes munkaidős állandó munkahelyek lennének. A megosztott munka, vajon a megosztott munka szabálytalan foglalkoztatás? Nem, ez részfoglalkoztatás, tehát per definíció illetve amit olvastam, ezt szabálytalanak kellene tekinteni, pedig nem az részfoglalkoztatás, de állandó. És úgy gondolom, hogy különösen, ha azt akarjuk, hogy a nők megfelelő formában férjenek hozzá a munkaerőpiachoz, akkor el kell ismerjük, hogy a nők sokkal inkább élvezik az atipikus munkafoglalkoztatási formák előnyeit, mint férfiak. Végül pedig hadd kérjek valamit. Egy különleges helyzetben vannak a KKV-k, különösen a mikrovállalkozások. Teljes mértékben támogatom azokat a javaslatokat, ajánlásokat, amivel biztosítani kívánjuk, hogy a munkavállalók hozzáférjenek a teljes körű foglalkoztatási jogokhoz, de legyünk tisztában azzal, hogy milyen károkat is tudunk okozni a KKV-k számára, a KKV-k működőképességükben, hogyha olyan előírásokat határozunk meg, amelyeket a jelenlegi irányítási struktúrájukban nem tudnak teljesíteni. Tehát a munkavállalóknak hozzá kell férni a kollektív eh, szerződésekhez. Ez nagyon terhes lehet egy kis vállalkozásban, ahol mindenki jól érzi magát, senki sem ö, csorbítja jogaikat, szakszervezeti jogot, stb. De további korlátozást jelent a legtöbb KKV számára, és lehet, hogy inkább ö, romba döntjük a munkahelyeket, mint hogy teremtsük. Köszönöm szépen, és nagyon örülök már most az együttműködésnek a következő hetekben. Uh, köszönöm. Martina Levajova asszony nincs itt. Van egy megbízásom, hogy a nevében felszólaljak. Köszönöm szépen. Um. Köszönöm szépen. Ő azt mondja, hogy köszönöm. Tegnap volt az első árnyékjelentéstevői ülés, és ott konstruktívan előre tudtunk lépni. Az áldás módosítások nagy része egyébként benne van az anyagban, és ennek nagyon örülök, mondja. És azt is remélem, hogy meg tudjuk őrizni a legfontosabb kérdéseket, és nem fogunk a kompromisszumokban túl sok dolgot összezavarni, mert akkor csak egy ilyen kiaggatós karácsonyfa lesz az egész. Új definíciókra van szükség, illetve hogy nincs új definíciókra szükség, hanem az ILO vagy a Eurofound által meghatározott definícióknak a nyomán kellene dolgoznunk, és amennyiben nincsenek elfogadott definíciók egyes mm, fogalmakkal kapcsolatban, akkor ezeket meg kell indokolnunk, amikor például a minőségi munkahelyekről beszélünk, akkor miről beszélünk valójában? Nem tudjuk, mert nincsen definíció. Talán a mi feladatunk az, hogy ezt a definíciót megalkossuk. Mert ezen keresztül nagyon sok kontroversz kérdést lehetne kiiktatni. Ezen kívül fontos lenne az is, hogy a jelentésen keresztül nehogy azt az érzést keltessük, hogy a különböző fajta munkaszerződések önmagában rosszak lennének, hiszen ezen keresztül nagyon sok mindenkit be tudunk vonni a munkaerőpiacba. De nekünk az a feladatunk jogalkotóként, hogy olyan jogszabályok legyenek, amelyek révén megfelelő védelmet kapnak a munkavállalók attól függetlenül, hogy atipikus munkafeltételek mellett dolgoznak-e vagy sem. És én úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben előre fogunk tudni lépni a jelentés kapcsán és a tárgyalások kapcsán És Zabajova azt, hogy még egyszer elnézést kér, ő az árnyék tevő, de sajnos most nem tudott eljönni. Köszönöm. Köszönöm. Ádám Reinke következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak, eh, ha már elvégzett jó munkát. Ez jó alap ahhoz, hogy ebben is foglalkozzunk a témával. Nagyon fontos eh, az időzítés, láttuk a gazdasági válság kapcsán is, eh, hogy legtöbbet a munkanélküliségről beszéltünk. És volt ennek egyfajta logikája, ugye amíg az embereknek van munkája, az rendben van, a munkanélküliség ellen küzdenünk kell, amik a szociális politikai kérdések kapcsán. Most viszont nem csak a munkanélküliség ellen kell küzdenünk, hanem azt is garantálni kell, hogy jó munkakörülmények között dolgozhassanak, amikor már lesz munkahelyük. Mert azt látjuk, hogy egyre több a e, határ, vagy a határozott idejű munkaszerződés, a részmunkaidő, különböző bizonytalan munkaszerződések. Nagyon sok európai ember aggódik emiatt, és erre adunk választ ezzel a jelentéssel. A prekárius, bizonytalan foglalkoztatás definíciója, és egy nagyon fontos kérdés, a részmunkaidős szerződések is tulajdonképpen bizonytalan szerződések, de azt láttuk, hogy miután rugalmasabbá akarták tenni a munkaerőpiacot, sokak számára az egyetlen lehetőség a munkához éppen az ilyen részmunkaidő, de ez nem garantálhatja az emberhez méltó vagy tisztességes életet ezért a bizonytalan munka, ezt a fogalmat, ezt tisztázni kell, megfelelő definíciót kell alkotnunk. És ha már definíciókról beszélünk, kritériumokat is meg kell határozni. Nem lehet, hogy csak szülessen egy definíció, anélkül, hogy pontosan tudnánk, hogy ez mit is jelent. A nagyon fontos kifejezés, a szociális védelem kérdése, az alulfizetettség, valamint az alapvető munkavállalói jogok, hiszen ezeket gazdasági válság idején is védeni kell. Világos és határozott, egyértelmű definícióra van tehát szükség minden felsorolt kifejezés kapcsán. Aztán itt van a gender dimenzió, aránytalanul sújtja ez a jelenség a nőket, és valóban lehet, hogy a munkaerőpiac rugalmaságából profitálnak, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanúgy nem kell biztosítani számukra az alapvető munkavállalói jogokat és biztonságot. A néhány, elmúlt néhány évben több tagállamban nagyon nagy kérdésként merült fel, hogy a fiataloknak milyen perspektívája van. Azt látjuk, hogy sok fiatal, aki nem lát maga előtt perspektívát a munkaerőpiacon, munkanélküli, vagy csak nagyon-nagyon fura, bizonytalan munkát talál, most meg kell vizsgálnunk, hogy ezeknek a fiataloknak hogyan tudunk lehetőségeket adni, hogy fejlesszék a készségeiket, javítsák a munkaerőpiaci esélyeiket. Három olyan pont van, ami a frakcióm számára, illetve az egyeztetések során is fontos szerepet kapott. Amikor a definíciót megalkotjuk, akkor meg kell határoznunk európai minimum standardokat is a bizonytalan munka elleni küzdelemben. És itt nem csak a biztonsággal kapcsolatban van szükség ilyen standardekre, hanem a munkavállalói jogokra vonatkozóan is. Hogyha tényleg valamit meg akarunk változtatni, akkor több beruházásra lesz szükség, ugyanis a munka nélküliséggel, bizonytalan foglalkoztatással kapcsolatos válságot csak akkor tudjuk kezelni, hogyha jó minőségű munkahelyek jönnek létre az Európai Unióban. A múltban többször is előfordult, például Görögország esetében hogy a, a munkaerőpiac struktúrája is megváltozik. Nos, ez sem jelentheti azt, hogy ezzel veszélyeztetjük az alapvető munkavállalói jogokat, mint például a kollektív tárgyalások rendszerét. Ez egy abszolút küszöb, amit nem léphetünk át semmelyik szakpolitika területén. A tárgyalások során lehet, hogy lesznek ellentmondások, de végül is remélem, hogy konszenzus születik, és nagyon jó jelentés. Köszönöm szépen. Laura Ágia nincs itt. Ez azt jelenti, hogy Márten úr kap szót. Merci, Madame Le... Köszönöm szépen. Valóban, amikor a munka feltételek degradációjáról beszélünk, és a bizonytalan munkaszerződések kérdéséről az egy nagyon jó kezdeményezés, és örülök annak, hogy a jelentéstevő egy ennyire hatalmas, nehéz feladattal kíván foglalkozni. A nemzeti munka helyi ellenőrzések erősítése fontos feladat, nem szabad, hogy javaslatok, hogy ne szülessenek ezzel kapcsolatban új javaslatok. Megint csak fel kell hívni a közvélemény figyelmét a migránsok helyzetére, és itt az ultraliberális modellt szeretném megkérdőjelezni. Ön jelentéstevő úr fontos munkát végzett, de azt gondolom, hogy ezek megvalósíthatatlan célok, hiszen ön nem mondja el azt, hogy a munkahelyi feltételek romlása és a bizonytalan munkaszerződések megjelenése az Európai Uniós politikák következtében valósult meg. Például a négy szabad mozgás miatt kezdve a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelvel, a versenyfeltételekkel, az úgynevezett flex security-vel és a liberalizációval, amely teljes mértékben kihasználja az embereket a munkaerő á, szabad áramlása, mobilitása, amelyről önök, mint jogokról beszélnek, pontosan ide vezettek. Strukturális reformokról beszélnek ott, ahol valójában megszorító intézkedések történnek. Pontosan ezek a politikák, amelyeket most már évek óta folytatnak, ezek miatt mentek tönkre a munkakörülmények, és ezért lett annyira bizonytalan az egész munkaerőpiac, mert önök az embereket, a szegény munkavállalókat szembeállítják a gazdag országok idézőjelbe tett gazdag munkavállalóival. Hogyha ez most nem a bizottság javaslata, illetve hogyha ez most a bizottság javaslata lenne, azon nem csodálkoznék, mert a bizottság nem akar ö, foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, Úgyhogy sok sikert a munkához, de a módosítások azt kell, hogy mondjam, hogy minden esetben azt fogják alátámasztani, amit elmondtam. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Rochefort? Merci, présidente. Köszönöm szépen. Nem voltam ennek a szakbizottságnak a tagja, amikor megkezdődött a munka, ezért én új szemmel nézem ezt a munkát, ez lehet egyébként előnyt is jelent, de a módosításokat, a kompromisszumokat nem kaptam még meg, úgyhogy az eredeti szövegből indulok ki. Két vagy három olyan gondolat van, amely világosan kiderül ebből a szövegből. A jelentéstevőnek gratulálok, de szerintem sokkal tovább kell mennünk alapvetően itt definíciós problémákkal van, van szó. Nem pontosan értjük azt, hogy miről is van itt szó. A bizonytalan munka szerződés az nem a nem konvencionális munka, és nem is a rugalmasságra vonatkozik. Például a hagyományos munkahelyeken is van visszaélés, az iparban, vagy pedig a szolgáltatások területén, a nagyon rövid időre szóló munkaszerződések kapcsán. Ezeket láthattuk minden szektorban. Tehát ezért fontos azt látni, hogy pontosan miről is beszélünk, és szerintem itt még ez nem jelenik meg. Ezzel szemben a digitalizációt nem kell úgy gondolni, hogy mindenképpen a munkahelyek bizony, elbizonytalanításához vezet. Ez egy nagy lehetőség is, fontos lehetőségeket rejt magában, akár a továbbképzés területén is. Természetesen vannak új fajta munkahelyek, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek ne legyenek bizonytalan munkahelyek, de azt kell, hogy mondjam, hogy a munkavállalók, férfiak és nők lehetőségeit is növeli a digitalizáció, tehát ezt nem kell mindenképpen negatíve láttatni. Az ellenőrzések szintén nagyon fontos kérdést jelentenek, de itt is még tisztázni kell, hogy mire kell, mit kell ellenőrizni. Én szerintem ennek az a fő célja, hogy az összes munka közül a legbizonytalanabb, az illegális munka ellen vegyük fel a harcot, és ezt ne felejtsük el akkor, amikor a bizonytalan munkáról beszélünk általánosságban. Fontos az, hogy a bérgarancia olyan logikába illeszkedjen, ami a partnerséget és a szociális párbeszédet tekinti kiindulópontnak. pontnak a nők helyzete szintén nagyon fontos, és ezt tovább kell erősíteni, ki kell emelni az anyagon kívül. És még annyit is elmondanék, hogy abszurdum, amikor az Európai Uniót okoljuk azzal, hogy a bizonytalan munkaszerződések elterjedtek az Európai Unióban, hiszen az Egyesült Államok azért nem az Európai Unió, és ott sokkal jobban, sokkal inkább elterjedt ez a fajta megközelítés, és ráadásul az Egyesült Királyságban a legelterjedtebb mindez, amely ország nem sokára egyébként el is hagyja az Uniót. Ráadásul szép lassan az Európai Unió ugyan nagyon nehéz konkrét javaslatokkal állni, de a szubszidaritás elvéből kiindulva jobb kereteket adhat, mm, ez csak akkor valósítható meg, hogyha a definíciókat világosan kezeljük, és ezért én optimista vagyok. Én azt gondolom, hogy ezt a szöveget ilyen irányba kell terelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gutiérrez Pieto kollega következik. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon fontos jelentés, mert jól definiálja a problémákat. Tehát a fel, probléma felvetés nagyon pertinens. A múlt héten az OECD különböző tanulmányokat jelentett meg, jelentéseket a tagállamokról, és nagyon sokszor azonos eredmények jelennek meg ezekből, a minőségi munkahelyek hiányából adódóan az emberek életszínvonala romlik. A munkahelyteremtés fontos feladat azért is, mert az Európai unió szociális modellben a mm, munkavállalók számára garantálnunk kell az alap túlélési feltételeket. De sajnos ma már az, hogy valakinek van munkája, ez nem feltételezi azt, hogy, hogy nem szegénységben él. A gazdasági növekedés az Európai Unió összintjén, az eurozónában már megmutatkozik, tehát a válság előtti GDP szintet most már elértük gyakorlatilag mindenhol, de mégis két dologgal kell számolnunk. Az egyik az, hogy már tavaly a vállalkozók nyeresége a válság előtti időszakot meghaladta. De a gazdagság megosztása nagyon nagy problémát jelent, vagyis rosszul végezzük az újraelosztást a munkahelyek minőségén keresztül, a bérezésen keresztül, és azt gondolom, hogy ezen keresztül rosszul próbálunk kilépni a, az egész válság időszakból is. És ezért fontos az, hogy kimondjuk, hogy a munkahelyek bizonytalansága annak következménye, hogy rossz minőségű munkahelyeket teremtünk, a nullaórás szerződésektől kezdve a különböző visszaéléseken keresztül, amikor ösztöndiakat adnak embereknek, cégeknél, és nem fizetik be utánuk a közterheket. Én úgy gondolom, hogy itt a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb rétegeket kellene védenünk. Most ebben a helyzetben erre van szükség, és ezért vissza kell térnünk a méltóságos munka fogalmához. Ezért mondom azt, amit egyébként a szocialista frakció már hosszú idő óta mond, e, összeurópai szinten van szükség egy kiegyensúlyozott követelményrendszer vagy feltételrendszer meghatározására a biztonságot és a rugalmasságot megfelelőképpen kell kezelni. A legkiszolgáltatottabbakat nem védi most már a rendszer, és mindent megengedünk a munkaadóknak. Szükség van arra is, hogy a digitalizációt megfelelőképpen kezeljük. Tudnunk kell azt is, hogy a digitalizáció lehetőségeket jelent a fogyasztók számára, a gazdasági növekedés számára, ez biztos. Ez általános módon jelentkezik, de ugyanakkor van egy olyan rész is, amelyet védenünk kell ez az újfajta munkaszerződésekre gyakorolt hatása a digitalizációnak. Ez a fajta gazdasági növekedés, amelyet a digitalizáció hordoz magában, az újraelosztást is magával kellene vonja, tehát hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre ezen a területen. Nem szabad, hogy a digitalizáció még nagyobb bizonytalansághoz vezessen, mert ezen keresztül, illetve hogy ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha jogszabályok szintjén lépünk fel. És végül én úgy gondolom, hogy szükséges az is, hogy a fiatalok munka lehetőségeiről beszéljünk. Az Európai Unió szintjén ez most már végre egy picit elkezdett csökkenni, de még így is az OECD-s átlagos duplájánál tartunk. Itt megint csak a munkahelyek minőségére hívnám fel a figyelmet. Ez igencsak alacsony, gyérminőségű munkahely teremtést jelent, mind a bérszinten, mind a kollektív szerződések szintjén. Úgy gondoljuk, hogy ez az új generáció, aki most lép be a munkaerőpiacra, és a társadalomba ezen keresztül részt vesz, nem szabad, hogy leszakadjon a politikai rendszertől, és ehhez arra van szükség, hogy méltóságos munkahelyeket teremtsünk nekik, vagy méltó munkakörülményeket. úgy tudjuk őket bevonni az európai projektbe, hogyha a munkahelyeiket megvédjük, és olyan munkát tudunk nekik biztosítani, ami a saját képzettségüknek megfelel. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, adoption in, uh, Köszönöm szépen! Április 25-én fogadjuk el a jelentést az EMPL szakbizottságban. Plenáris időpont még nincs. Szili Otis úr parancsoljon Utol, utolsóként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden néhány észrevételem lenne. Nyilván megérti, hogy itt a foglalkoztatási szakbizottságban vagyunk a parlamentben, és éppen ezért arra törekszünk, hogy mi is tegyünk valamit azért, hogy az emberek méltó munkát végezzenek és méltó életet élhessenek. Persze mindenkinek megvan a saját véleménye, de azt hiszem abban valamennyien talán egyetértünk, hogy a neoliberális politika miatt tört ki a válság. És most a válság miatt próbálnak meg a tagállamok munka vállalókat sújtó intézkedéseket hozni. Egyre bizonytalanabbá válnak a munkaszerződések, a gazdaságpolitikát is átítatja ez a logika. Ugye mindig azt halljuk, hogy versenyképes gazdaságra, versenyképes vállalatokra van szükség, de a munkavállalóknak mindenek előtt biztonságos munkahelyekre van szükségük. Egyetértek a kollégákkal, amikor azt mondják, hogy a digitalizáció nem szükségszerűen rosszat jelent. Digitalizált környezetben is lehetnek jó munkahelyek, de meg kell hoznunk azokat az intézkedéseket, amelyekkel valóban védeni tudjuk a munkahelyeket. És ebben van a mi feladatunk is, mint foglalkoztatási szakbizottság atipikus vagy bizonytalan formák, részmunkaidős foglalkoztatás. Nos, ezekkel az a gond, hogy a tagállamokban nagyon eltérő formái alakultak ki ezeknek a bizonytalan foglalkoztatási formáknak. És az újra és újra bebizonyosodott, hogy nagyon sok munkavállaló egyszer rá kényszerül arra, hogy elfogadjon ilyen bizonytalan munkát, mert még akkor is, hogyha ezzel nem járnak együtt munkavállalói jogok. Éppen ezért meg kell alkotnunk azokat az instrumentumokat, eszközöket, amelyeknek a segítségével valóban meg tudjuk védeni a munkavállalókat. A legnehezebb feladat nyilván az, hogy hogyan definiáljuk ezeket a fogalmakat ezt a munkát el kell végeznünk, a saját kezdeményezésű jelentéssel ilyen módon mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egységes definíciók alapján járjunk el az Európai Unióban. Mit jelent az, hogy prekárius vagy bizonytalan foglalkoztatás, stb. ezeknek a tisztázása után méltó munkát ígérő jelentést fogunk megalkotni. Köszönöm szépen, Szili Kiltis úr! Ezzel az ülés le is zárom, és háromkor folytatjuk az ülést ugyanebben a teremben.